Bien, mes chers collègues. Kedves kollégák, a gyors ebédszünet után folytatjuk a közmeghallgatást. A radikalizáció témájáról általában, de radikalizációról. Nagyon sűrű volt a délelőttünk, négy órás volt majdnem az eszmecsere, és alig volt idő kifújni magunkat de talán mégis tudtak egy kicsit pihenni. Örülök annak, hogy a harmadik témával foglalkozhatunk ma délután, a radikalizáció, az online radikalizáció, a szociológiai jogi következményei, technológiai, az esetek többségében a radikalizáció emberi kapcsolattal jön létre, illetve ennek kezdete, és az is elkezdett, hogy mindez online történik. De nagyon fontos ezzel a témával ma délután foglalkozni, szakértőink is itt vannak, és nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy ezt a jelentést hogyan tudjuk kezelni. Mielőtt megnyitom a közmeghallgatást, emlékeztetnék arra, hogy az Európai Parlament nagyon örül az Európai Internetes Fórum munkájának, globális fórum munkájának, amelynek segítségével a nagy internetes cégek megpróbálnak ebben a munkában részt venni, mégpedig együtt, illetve annak érdekében, hogy a terrorista online tartalmakat mi hamarabb levegyék, és ennek hatását el is kezdhetjük értékelni. Nehéz a hatást konkrétan mérni, a, az eszközök hatásának mérése az idő, kell az eredményekhez is, ami a radikalizáció ellen küzdemet illeti online módon, a levett tartalmakat, törölt tartalmakat, fontos, hogy itt gyors legyen a folyamat, Hangsúlyozni szeretném azt, hogy az Európol internetes unitjának munkája is nagyon fontos. Hát ők közösen próbálnak meg alapvető válaszokat találni ebben a küzdelemben. A bizottság képviselőnek véleményét is meghallgatjuk. bizottsági alkotási javaslatokat tett, annak érdekében, hogy a törvénytelen tartalmakat meg tudják szüntetni. A délutáni panelben megvizsgáljuk a szociális média szerepét és a digitalizáció folyamatában a technikai lehetőségeket, mik a lehetőségek az online küzdelemben, a terrorizmus ellenes küzdelemben, illetve meghallgatjuk majd Javier Leszákát, a George Washington Egyetem munkatársát, ő szakértője a szociális médiáknak, és a kommunikációs stratégiáknak az audiovizuális stratégiáját tanulmányozzák a, a Daesh-nek, az elemzés eredményét fogja velünk megosztani, illetve beszámolni azokról a perspektívákról, amelyeket ez a tanulmány eredményezhet. Köszönjük szépen, hogy eljött a meghallgatásunkra. Ezen kívül Anni Farid professzort is kösz, köszönteni szeretnénk Dartmouth College-ból, ő is az USA-ból érkezett. Anyanyelve amúgy francia volt, de ezt ő elfelejtette. Ő a terrorizmus ellenes küzdelemnek szakértője. Ezek a kutatások főként a digitális bűnözéssel foglalkoznak, az adott képek elemzésével, és fő szakértelmi területe, szakterülete a technikai fejlődés annak érdekében, hogy a digitális tartalmakat be lehessen azonosítani. Tehát nagyon fontos a technológia igénybevétele, annak érdekében, hogyha a gyerekek kizsákmányolása ellen küzdjünk, illetve az ex- extremizmus ellen ő tapasztalatairól fog beszélni, hát egy szoftverről, amelyet ő hozott létre a dzsihadist tartalma kiszűréséhez az interneten. Ezen kívül Luigi Szoreka urat is köszönteni szeretnék a DJ Home képviseletében ő igazgató, biztonságért felelős a DJ Home-ban ő kap majd utoljára a szót a panelben. Minden bizonyal kiegészítő információt fog biztosítani a bizottság munkájáról, a kezdeményezésekről, illetve a jövőbeni elképzelésekről. Az itt eh, azaz eh, törvénytelen tartalmak megértésre elleni küzdelemben. Az Európai Unióban a Facebook image sérült, de sajnos Tomás Kirop Krisztenten úr nem tud ma csatlakozni hozzánk, és őt nem tudta senki helyettesíteni. Mielőtt megadom a szót Leszaka úrnak, közmeghallgatáson a francia szenátus tagját Bernard Kazó urat szeretném köszönteni, ő, aki egy speciális vizsgálóbizottság tagja Franciaországban, terrorista fenyegetettség elleni küzdelem a témája, az iszlám állam, Szili Guasa van, a szenátorasszony kíséri őt, ő a jelentéstevője a témának, és Üpszuri, szintén szenátor, ők ott hátul ülnek. Köszönjük szépen a francia szenátus kollégáinak a részvételt ezen a meghallgatáson. Ezek a kollégák hasonló témákon dolgoznak. Köszönjük, hogy eljöttek. Meg is adom a szót Revér eh, Leszaka úrnak, aki az USA-ból érkezett. Azt javaslom, hogy 10, maximum 15 percben tartsa meg előadását, utána a többi panelista kap szót, majd következnek a kérdések, és erre várjuk a válaszokat. Parancsoljon önni a szó. Köszönöm szépen, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Köszönöm a szakbizottságnak, hogy meghívott és lehetőséget adott, hogy beszámoljak az elmúlt négy év eh, kutatási munkájáról köszönetet szeretnék mondani kollégáimnak is az szélsőséges mozgalmak ellen küzdő szervezet képviselőinek. Nagyon érdekes politika formálási, alakítási párbeszéd folyt velük együtt a terrorizmussal és a propagandával szembeni küzdelem terén a Washingtoni eh, George Washington eh, Egyetem és a Navarai, eh, Spanyolországi Navarai Egyetem együttműködésében én már több mint négy éves ez a munka. Hagy kezdjem azzal, hogy van rossz hírem. Ezzel nézünk most szemben a oldalon azt látjuk, hogy milyen volt a régi terrorizmus az ISIS előtt, jobb oldalon azt látják, hogy milyen az arca a mai terrorizmusnak. És ha megkérdem neked, hogy mi a véleményük a baloldali képről, nos, azt mondják, hogy hát undorító, furcsa, hogy olyan embereket találunk a világban, akik ezen a képen akarnak szerepelni, visszataszító, gusztustalan, nehéz ehhez kötődni lelkileg bármilyen módon nehéz pozitív jelzőket használni. Ugyanakkor, ha jobboldali képet, ha megnézzük, akkor ez az új terrorizmus képe, és ha megkérdem, hogy mit, mi van a képen, akkor azt mondják, hogy fantasztikus fogai vannak ezeknek a fiatal embereknek, mindenki szeretne ilyen gyönyörű fehér fogakat tudni a szájában. A barátság, bajtársiasság, ez az, amit az terrorizmus ma sugárhoz az elmúlt évtizedben ez a változás volt a legjelentősebb változás. <clears throat> Átalakították a terrorizmust valami undorítóból, valami rettenetesből, valamiféle pozitívba. És pontosan ezt teszi az ISIS a digitális médiumokon keresztül pozitív kulturális terméket csináltak a terrorból Nos, a jó hír az az, hogy a csatamezőn, a harcmezőn sikerült legyőzni az ISIS. Úgy gondolom, hogy ez jó hír, és ebben egyetértünk. Ugyanakkor ezen kívül <clears throat> rengeteg információt tudtunk összegyűjteni az a kapcsolatban, hogy hogyan tudunk küzdeni az isis és a jövő terrorista szervezetével szemben hiszen rettenetesen sok információt megosztottak a társas oldalakon, az interneten. Ez az egyik legjobb eszköz számunkra, hogyha mindezt kézbe vesszük és megfelelő módon elemezzük, akkor nagyon egyszerű, nagyon érdekes eszközöket tudunk találni arra, hogy hogyan küzdjünk a terrorizmus ellen. Nézzük, mit tett az ISIS az elmúlt időszakban. Négy év alatt több mint tízezer kommunikációs közleményt bocsátottak nyilvánosságra, 1500 videót. Nyilván az biztos, hogy az ISIS minden más intézménynél többet kommunikált a világgal a története során. Itt egy táblázatot látnak arról, hogy mennyi videót bocsátottak ki eh, az ISIS részéről. Az elmúlt néhány hónapban azonban a területvesztéssel együtt eh, látszik, hogy csökken ezeknek a videóknak a száma, de még mindig eh, ki tudnak bocsátani havonta 5-6 videót és 2-3 vizuális kampányt naponta. Tehát jó lehet, a területet elvesztették, a tartalomgyártás még nem roppant meg Nos, mit tudunk a kommunikációjukból kiszírni? Nos, tudjuk, hogy ezek a kampányok milyen átlag időig maradnak fenn a közösségi oldalakon, tudjuk, mik a trendek, tudjuk, hogy milyen módon tudják a kampányokat terjeszteni, tudjuk, hogy hogyan használnak szoftverbotokat, bot hálózatokat, arra, hogy nagy ö, ö, tömeges ö, támogatást, támadásokat intézenek. Tudjuk, hogy a videók 83% arabból van, 17% más nyelven, oroszul, franciául, szomáliul, törökül, héberül és így tovább. Tudjuk a videókon megjelenő külföldi harcosok nemzetiségét, ez a több oldali szervezeteknek, mint például az önöké, eh, kormányoknak nagyon fontos, meg tudjuk ezeknek az külföldi harcosoknak a nevét, Mohamed Yassin Ahram Pérez például spanyol polgár, de több mint 800 polgárt tudtunk Európai Uniós országokból beazonosítani személy, személyzonosság szintjén. Tudjuk, hogy kik a bűncselekmények elkövetői. Ezek egyértelműen bizonyítható bűncselekmények, amelyekkel szemben adott pillanatban lehetségesé fog majd válni a eljárás, a bíróság eljárás. az, az, az ISIS propaganda anyagainak a digitális elemzése nagyon fontos eszköz lehet az igazságszolgáltatásban is. Tehát alapvetően tudjuk, hogy az ISIS megértette, hogy mennyire fontos a kommunikáció, ez az egyik legfontosabb lecke az új terrorizmus kapcsán. Nyilván természetesen a régi terrorizmusról is beszélnünk kell, de a legfontosabb az, hogy lássuk, hogy az új terrorizmus hogy működik, az a fajta új terrorizmus, amely, amely maga cukiság kampányával szerethetővé pozitívá tette saját magát. Úgy gondolom, hogy 39 olyan előadó, kiadóról beszélhetünk, akik oroszul, törökül, arabul és egyéb nyelveken adnak ki folyóiratokat, infografikákat, zenei tartalmakat, dalokat, propaganda terjesztésére szakosodott tulajdonképpen újságírói platformjaik vannak és az a céljuk, hogy megismerjék, hogy a célországnak tekintett országoknak, vagy az ellenséges országoknak, ellenségnek tekintett országoknak melyek a társadalmi gyengeségei, ezeket a réseket kihasználják, ezeket a támadható felteket kihasználják, megpróbálják automatizált robothálózatokkal a társasodakon keresztül támadni ezeket a társadalmakat, és a társadalmakat jellemző szakadékokat szélesíteni, kihasználni. Nos, az új terrorizmus hibrid és bonyolult, összetett, komplex. Nyilván a terrorizmus nagyon nehéz kiszűrni, nem csak torok elvágásáról, az ellenség legyilkolásáról szól. Az ISIS arról is beszél, hogy a gyerekeket szervezetten kirándulni viszik, iPad-en, számítógépen, Apple számítógépeken tanítják őket olvasni, játszani, tájékozódni, a szociális programjaik vannak, és így tovább. Ez is része a kampánynak. Azt látjuk, hogy a videóknak csak 15%-a szól az erőszakról, ezek azonban konkrét erőszakos cselekményeket ábrázolnak látványosság formájában. Az összes többi videó arról szól, hogy milyen ö, ö, ö, ügyesen kormányozzák a hatalmukban álló területeket, a, a szunita kontroll alatt lévő területeket. 27% egyéb polgári témákról szól, például pontosabban 27%, a videó 27%-a csatajrendeket tartalmaz, 33%-ban pedig eh, a terroristákkal készített interjúkat adnak le. Eh, Jemenről, Líbiáról, eh, egyéb bizonyos részeiről is említést kell tennünk. Nagyon fontos hogy azokkal az országokról van szó, ahol az ISIS új társadalmi szerződést próbál felépíteni az ottani polgárokkal, és ezt persze nyilvánvalóan sok időbe fog telni, de iskolákat támogatnak, kórházakat üzemeltetnek, infrastruktúrát építenek. Itt például egy ilyen az új szociális szerződés, új társadalmi szerződésről szól ez az ábra, amely azt mutatja, hogy eh, mennyit beszélnek a helyi gazdaságról, az infrastruktúráról, a biztonságról, az igazságügyről, a törzsek közötti szövetségről, az oktatásról, a szociális szolgáltatásokról, egészségügyről, jólétről, a szórakozásról, a kommunikációról, a távközlésről, védelemről. Gyakorlatilag egy új társadalmi szerződést próbálnak eh, kidolgozni. Eh, ezen kívül a terrorizmus tulajdonképpen kulturális jelenségé vált, és tulajdonképpen a legnépszerűbb videójátékokat is kihasználják erre. Eh, a kamaszok, a tizenévesek körében népszerű eh, számítógépes eh, játékokat használva alakítják az erőszakot pozitív dologá, hiszen folyamatosan vannak kivégzések, Mortal Kombat, a Grand Theft Auto és az összes többi népszerű számítógépes játék ikonikus számítógépes játék kihasználása kerül a terrorizmus részéről. Kérdés, hogy milyennek a következménye? Az egyik következménye ennek az, hogy a magányos farkas jelenség erősödik 2016-óta hogy olyan képeket láttak ezen a képen, amelyek 2016-ban készültek, és amelyek arról szólt a, arról szólt a videó, hogy hogy arra kérték a támogatókat, hogy ne jöjjenek Szíriába, hanem saját hazájukban készítsenek csőbombákat a konyhásák konyhájukban, és a saját, abban az nyugati országban, ahol élnek, vagy abban az arab országban, ahol élnek, kövessenek el terrortámadásokat az utcán és több mint 20 ilyen támadás volt, pontosan ugyanezt a mintázatot követve az Egyesült Államokban és Európában, tehát azt látjuk, hogy a magányos farkasok, akik a, ezeket a terrorcselekményeket elkötik, elkövetik, konkrétan az ISIS sajtók kiadványai alapján járnak el. A következő fontos dolog az az, hogy, hogy szembe kell néznünk a az bukott államokkal, hiszen az a célja az ISIS-nak, hogy a kormányzatot destabilizálja, megbuktassa, és azoknak a helyén új államot teremtsen. És a terrorizmus terén ez nagyon is új dolog, hiszen most először fordul elő, hogy egy egy terrorista szervezet modern államot akar létrehozni határral, a polgárokkal kötött társadalmi szerződéssel, infrastruktúrával, nem csak pusztítani akarnak, hanem új országot, új államot létrehozni. És ezzel ezt bizony nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Végül szeretnék öt tippet adni arra, hogy melyek is lehetnének az újfajta terrorizmussal szembeni közdelem alapvető lépései. Ezeket kell megfontolnunk szerintem annak érdekében, hogy szembe tudjunk nézni a modern, új terrorcsoportokkal, a daesh például, és a jövő terrorista szerzeteivel. Nagyon fontos a kormányzat erősítése, a közintézmények erősítése. Ugyanilyen fontos olyan politikai párbeszédet létrehozni a civil társadalommal és a privát cégekkel, különösen az informatikai szórakoztatóipari cégekkel, amelyek, amelyek segítik a terrorizmusra szembeni küzdelmet is. Az informatikai rendszerek nagyon jól együtt tudnak működni a kormányal, és el tudnak távolítani tömegesen automatizált módon akár iszlamista és szélsőséges tartalmakat. Azt látjuk, hogy a Daesh, a szórakoztatásra szolgáló populáris kultúra platformjait saját céljaikra használják, és ezeken belül kell ellennarratívát teremteni. Nagyon fontos föllépni a büntetlenséggel szemben. Azt látjuk, hogy a Daesh tulajdonképpen óriási adatbázist bocsátott a rendelkezésünkre arról, hogy kik követték el a bűncselekményeket, és ezt ki is kell használnunk. Fontos, hogy le kell küzdenünk a terrorizmust a közgondolkodásban Fontos, hogy megerősítsük az emberek emlékezetében, hogy kik azok, akik áldozatul estek a terrorizmusnak. Az egyik legfontosabb adat az az, hogy az emberek az, az, az, az ISIS által megölt emberek 90%-a muszlim, tehát nagyon fontos elmondani azt, hogy, hogy hogyan gyilkolja az ISIS a saját népét Irakban és Szíriában. És végül nagyon fontos, hogy új és átfogó adatbázis alapú megközelítést kell alkalmazni a terrorizmus jelenségével szemben, hiszen nem csak biztonsági intézkedésekre és katonai felépése van szükség, hanem ugyanilyen fontos az is, hogy olyan embereket is bevonjunk a vitába, akiknek van hatása a, a, a, a társadalomra, a szórakoztatás, a, az oktatás, a divat, a, a szórakoztatás terén a terrorizmusra szemben sokkal szélesebb alapokról kell felvenni a küzdelmet, mint eddig gondoltuk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen ezt az előadást! Nagyon érdekes bemutatást hallottunk. Anifari professzor úrnak adom a szót a digitális bűncselekményekről. Professzor úr, parancsoljon öné a szó. Thank you. Köszönöm szépen. Az volt az ígéret, hogy a tudáshoz való hozzáférést eh, demokratizáljuk eh, és eh, segítjük egymás megértését. Azonban a büntetőporno, a hamis hírek, a fake news, a szélsőséges hírek, az adatok megsértése mind-mind aggájjal tölt el bennünket. Semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy többet kell tennünk, mint most, hogy az online létrejövő gyűlöletet megakadályozzuk, ugyanakkor a szabad net hozzáférését biztosítani kell. Meg kell vizsgálni, hogy hol vagyunk ma, hova tartunk a jövőben. És ez érdemes eh, az online moderáció eh, történetét megnézni. 2000 és 2015 között a legnagyobb tech cégek eh, tagadták, hogy bármilyen visszaélés történne a platformjukon. Mondok egy példát. 2003-ban, 15 évvel ezelőtt tehát, az internet a gyermekpornográfia széleskörű terjedéséhez vezetett. Ashcroft főügyész, um, illetve igazságügyminiszter összehívta a cégeket, és létrejött a technológiai koalíció, melynek célja az volt, hogy megszüntessük az online gyerek kizsákmányolás. 2003 és 2008 között 5 év ez, ez egy végtelenség a Silicon Valley-ben, a Szilícium völgyben semmit nem tettek a cégek, hogy megakadályozzák a gyermekpornográfia elterjedését, és a helyzet még ra, ö, rosszabbodott. A digitális forenzika területén dolgozom, és a Nemzeti Központban is dolgoztam, és próbáltam megérezni, hogy miért kerülik a cégek a megoldást, és miért nem lehet a gyermekpornográfia globális terjedését megakadályozni a fotó DNS-t vezettük be, ezt um, most már sok millió uh, fénykép a elemzésére használják fel évente. Ahhoz, hogy ezt a technológiát kidolgozzuk, az Ashcroft uh, főügyész uh, felhívásától um, a technológiáik tíz év tellett el. Hogyha a Microsoft nem állt volna a dolog élére, nem tört volna semmi. Hát ez a háttér. Nézzük meg, hol tartunk ma. 2016 és ma között bizonyos előrelépést láttunk a nagy tech cégek részéről. A legtöbb tech platforma legalább beismeri, hogy fennáll a probléma, hogy terrorista vagy mindenfajta más nem kívánatos üzeneteket jelenítenek meg mi a Counter Extremism projekt tekinte, területén még mindig nagy hiányosságokat látunk a platformok munkájában. Mondok egy példát. Egy 6 hetes időszakban, március 8 és április 18-a között a mi technológiánkat, amely a fotó DNS technológiához hasonlítható, és a YouTube API-ját alkalmaztuk, megvizsgálva, hogy mennyi ideig vannak ezek a videók online, és hányan nézik meg, és az elemzésünk alapján 256 ismert extra szélsőséges tartalmat vizsgáltuk meg. 6 hét alatt a következőre jöttünk. 853 ízizes videót töltöttek fel a YouTube-ra a 853 videót 993.561-en klikkeltek rá 6 hét alatt. Van egy kis jó helyünk is, csak 221 videó maradt tovább, mint két órán keresztül a YouTube-on, a többi pedig lekerült, de jön a rossz hír. Azok a videók, amelyek több mint két óráig maradtak fenn, 48 óra alatt 400 9 tehát 48 óra alatt számosan kattintottak rájuk. És azok a videók, amelyek kevesebb, mint két óráig voltak fenn, 11 általános megtökintéssel, 252-es általános katt rátával rendelkeztek. Ez a 800 videót 156 különböző e-control töltötték fel, volt olyan, aki 7 videót töltött fel, mielőtt a csatornát lezárták. 48 videót pedig többször, mint egyszer töltöttek fel. Mondok egy konkrét példát. Március 10-én idén egy videót feltöltöttek a YouTube-ra. Ez a videó arra ösztönöz, hogy Párizsban, Londonban és más országokban fegyverekkel vagy a autókkal támadjanak a tömegre. 2017-ben készítették ezt Szomáliában március 10-én feltöltik a YouTube-ra, egy napig és 5 óráig volt elérhető, és 405-en tekintették meg, aztán levették. Ugyanezt a videót másnap feltöltötték, március 11-én egy másik accountról, és egy nap is 15 óráig szerepelt, és 113-an nézték meg. A videót egy másik accountról megint feltöltötték, és 226 ember kattintott rám utána háromszor még feltöltöttük, március 16-án, 18-án és március 31-én. 96, 21 és 89-en nézték meg, aztán április 1 megint feltöltötték, 6 óráig volt fenn, 52-en látták. És folytathatnám, és folytathatnám, és folytathatnám. Ez csak egy példa. Nem kirívó példa, ez a mintázat gyakran jelenik meg. Nos, a 6 hetes elemzés néhány mintázatot kirajzolt. Bár azt állítják, hogy a tech cégek automatikusan megtalálják a terrorista tartalmakat, ennek ellenére ugyanazt a tartalmat gyakran még ugyanarról az e töltik fel, órákat vagy napokig elérhető, és ezrek, tízezrek, akár százezrek vagy milliók is megnézik ezeken a tartalmakat. Hogyha két óra alatt leszedik, ez jól hangzik, de ez alatt a két óra alatt sok százan tekinthetik meg a tartalmat, és amikor a tartalom kikerül, akkor egész egyszerűen újra feltöltik, tehát voltak éppen online marad egész idő alatt. Hogyha egy kis NGO, mint a Counter Extremism Project, mi ilyen korlátozott eh, eszközökkel megtaláljuk a platformokon eh, ezt a tartalmat, nem látjuk, hogy a platformok maguk miért nem tudják ezt végrehajtani. És mindez persze a napi feltöltések csak egy töredéke, mi csak 256 videót vizsgáltunk meg 6 hét alatt egy platformon. Szorozzák fel ezeket a számokat 100 vagy 1000 alatt, is körből megkapják, hogy milyen léptékű a probléma. Mi az üzenet lényege? túl sok terror tartalmukon, tartalom van online, túl hosszú ideig elérhető online, és eh, miután levették a szerverről, azután is megjelenik. A néhány héttel ezelőtt, évvel ezelőtti helyzethez képest javult eh, a helyzet, bár de a, nem értem, hogy miért nem alkalmazzák a megfelelő technológiát, hogy nagyon gyorsan levegyék ezeket a tartalmakat. Az iparágnak többet kell tenni annak érdekében, hogy új technológiát dolgozzanak ki, hiszen folyamatosan változik a valóság. A kellett, komolyan gondolom, meg kell oldaniuk a problémát, de nem 5-10-15-20 év múlva, hanem most kell megoldanunk a problémát. Nem az mesterséges intelligenciára kell várni. A tartalom szabályozási keretre van szükség, és ennek szisztematikusnak, átláthatónak és igazságosnak kell lennie. Köszönöm. Merci beaucoup, professeur. Köszönöm, Farid professzor. Nagyon jó felvetés, nagyon pontos felvetések ezek. És Persze egy kicsit nyugtalanítók ezek a hírek, amelyekről beszámolt éppen ezért már is megadom Mirju a következő eh, előadónak a szót, aki a bizottság részéről számol be. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megadja nekünk a szót, és bemutathatjuk az Európai Bizottság álláspontját. Uh, it's, it's very interesting to listen again. Nagyon érdekes különböző véleményeket meghallgatni. Az elmúlt években sok eszmecserét folytattunk, a legutóbbi információk alapján. Ezek nagyon fontosak. Világos az, hogy a civil szervezetek a HNI munkája nagyon fontos. Az Európai Unió fontosnak találja az online elkövetett terrorizmus ellen küzdelme. Nemzeti kormányokkal együtt nagyon fontos, hogy a cégek maguk belássák, hogy egyedül nem tudják ezeket a kérdéseket megoldani. Éppen ezért, amikor ez a kezdeményezés 2015-ben elindult, a négy legnagyobb cég csatlakozott hozzánk, a Facebook, a Twitter és a YouTube, valamint a Microsoft, illetve 20 cég csatlakozott összesen hozzánk. Vannak olyan cégek, amelyeket még mindig súlyosan kihasználnak a terrorista szervezetek, az internetes archívumokból copy paste Az internetes fórumnak két célja volt. Egyrészt az, hogy drasztikus módon csökkentsék a terrorista tartalmakhoz való hozzáférést. A bizottság ezen kívül látta annak fontosságát, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy operatív fegyver is a kezünkben, és létrejött egy unit, és ezzel egyidejűleg ez a unit kiválósági központtá nőtte ki magát, ahogy ezt az asszony említette, több mint 50 alkalmat derített fényt a Europol értékes unitja az internetes tartalom megjelentésére és 87%-kal csökkentett ezeket a tartalmakat. Miért 87%? Hiszen egy cégre való utalás, a cégre bízza végső értékelést a szerződés szolgáltatás kapcsán, és dönt arról, hogy ezt a tartalmat levegye, vagy nem. Mindez megnyugtató, hiszen ez azt jelenti, hogy a cég megfelelő értékest készített, másrészt pedig Szeretnénk azt, hogyha a cég több fellépést hajtana végre, és erről mindjárt beszélni fogok. De mindez csak egy csúcsa, az 55 ezer utalás nem elégséges a teljes spektrum lefedéséhez. Éppen ezért az automatikus detekciós technológia itt képbe kerül, és be kell valljam azt, hogy a három év munkája során az internetes fórumon az automatikus detekció használata javult a cégek részéről. Az, hogy mindez javult, nem azt jelenti még, hogy kielégítő szintet ért volna el. Az átláthatósági jelentés, melyet a tegnap és ma a Facebook és a Google közé tették, példája ennek a pozitív javulásnak. Az Európai Unió internetes fórumának erőfeszítéseinek köszönhetően 2016. decemberében a négy legnagyobb cég létrehozott egy konzorciumot. Ez a konzorcium, ez a konzorciumot egy adatbázis kíséri, Az ESIS bármilyen számú tartalmat jelenthet, ha ez a number bekerül az adatbankba, akkor az összes cikk, amely kapcsolódik az adatbázishoz, azonnal letölti ezt a tartalmat. Vakamol a hatásnak hívják mindezt. Ez azt jelenti, hogy ha egy tartalmat letölt valaki, akkor ez egy másik fórumon is azonnal letöltésre kerül. És hogyha sok cég kapcsolódik ehhez az adatbázishoz, akkor ez a tartalom örökre eltűnik az említett fórumokon. Ez pedig egy cél. A cég elmondta nekünk azt, hogy a létrehozás óta az adatbankban 50 ezer esít helyeztek el, ez jó, de nem elégséges eredmény. Nagyon fontos a céget arra emlékeztetni, hogy a munkájukat folytatni kell. munkánk során is nagyon fontos mindez, a terrorizmus ellenes irányelv elfogadásánál. Ez az irányelv nagyon fontos lépés volt Európai Unió szinten, annak érdekében, hogy a tagországokat rá lehessen bírni a szükséges intézkedések elfogadására. Mint ahogy ezt önök is tudják, itt egy transzanszíciós határidős megjelenik, mi követjük az átalakítást a tagországokkal együtt, vörsfokat szervezünk, illetve várjuk azt, hogy önöket tájékoztatni tudjuk majd a transzpozíció állásáról, mi az, amit a tagországok elvégeztek, és mi az, amit nem. Világos, hogy történt előrelépés, én ezt el is ismerem, viszont a bizottságon belül az adott cégek scaling és is meg szeretnénk biztosítani. A számadatok túl magasak, az 50 ezer tartalmi elem túl sok, nagyon fontosak a technológiák. Ezen kívül az is fontos, hogy az adott cég ér, értse azt, hogy nagyon fontos változásokra van szükség. Ha megnézzük a YouTube eh, reuploadinget, itt csak eltökéltségről van szó, a források elkötelezettségéről. Annak biztosítása érdekében, hogy amikor uh, Hani és a kollégái ezt a monitoringot elvégzik, akkor no, no, ugyanezt a tartalmat találják, amelyet újból és újból le, lehet tölteni. Éppen ezért a bizottság március 1-én úgy döntött, hogy első lépést tesz, és a tagországoknak, valamint a cégnek azt fogják javasolni, hogy műveleteket hajtsanak végre a legális tartalmakról. Az ajánlás ezt március 1 láttuk, lefedi mind a nyolc beszédet, illetve tartalmat. Azt javasoljuk, hogy a cégek hozzanak erőfeszítéseket a jogi keret elkészítéséhez, illetve nagyon fontos, hogy az alapvető jogoknak teljes mértékben feleljenek meg, legyenek biztos alapokra nyugó védzáradékok. Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy a az ajánlás arra invitálja a bizottságot, hogy kövesse figyelemmel megvalósulást. Három hónap az erős tartalmakhoz, hat hónap az egyéb tartalmakhoz. Március első után indult mindez, és az EU internetes fórum keretein belül már az elmúlt évben elkezdtük elkészíteni a mutatók mátrixát, Sikerült a céggel megállapodnunk, és a tagországokkal. Itt egy táblázatról van szó, amelyben szociális konkrét számokat kérünk, a válaszokat illetően egy olyan időkeretet, amely eh, megmutatja azt, hogy mi a eh, letöltési átlag. És van egy kérdés a tagországok felé is, az internetes eh, utalás, illetve interneten történő utalás, Láss. Kapunk majd visszajelzést 32 cégtől, amelyeket aktiváltunk, mégpedig május elején. Reméljük azt, hogy megfelelők lesznek az adatok. Az a benyomás, amit a két átlátossági jelentést elolvastam, hogy a Facebook és a Google jó adatokkal dolgozhat, és a eredmények felmérése után megnézzük majd azt, hogy a ez hozzá, hova vezet. A bizottság értékelést készít majd a terrorista tartalmakról, ami pedig az ajánlásokkal, kapcsolatos megoldásokat illeti. Közkonduláció, konzultáció indul ezen a héten július végéig, annak érdekében, hogy számos rajztókerületebe bekapcsolódhasson, és fontosnak tartjuk az információ értékelését, illetve célzott konzultációra van szükség konkrét választókerületi tagokkal, egyetemi képviselőkkel, civil társadalommal. Ha lehetőségre akkor nagyon fontos ezen a nyáron átfogó képet kialakítani arról, hogy mi legyen a következő lépcső. A bizottság két alkalommal elmondta, tavaly őszi ajánlásában és egy új ajánlásban is, hogy amennyiben nem elégséges az előrelépés, nem zárnak ki más e, utakat sem, mint például a jogalkotási opciót. Nagyon fontos egy erős, megbízható evidencia begyűjtése, annak érdekében, hogy finalizálhassuk a hatástanulmányt. A jobb szabályozás sokkal fontosabb, mint korábban, növekszik a kis cégek piaca is, és fontos őket biztosítani, mielőtt bizonyos szempontokat teszünk rájuk. Ami az internetes fórumot illeti, nagyon fontos az alternatív narratívára történő törekvés, és ez nagyon fontos. Ezen kívül a faktív alternatív tudásra is támaszkodni kell, illetve meg kell ezt szabad ügyhető módon kell elérni. Az elmúlt évben a civil társadalmat támogattuk, 250 szervezetet képeztünk, illetve a Facebooknak, Twitternek és Google-nak követ, köszönhetően, és 6 millió pályázati javaslat érkezett be, és a kampányt már júniusban el is kezdhetjük. Ennyit szerettem volna mondani, elnök asszony. Természetesen a globális internetes fórumról nem szólok többet. Itt online módon is lehetséges a javulás, és nagyon fontos, hogy a kisebb cégeket is megszólítsa ez a folyamat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen mindhármuknak a hozzászólásokat, ezzel megnyitom a vitát. Arno Danzsan kap először szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az előadásokat. Az én felvetésem nem technikai jelgű kérdésekhez kapcsolódhat, internetes tartalmak terjesztésének megakadályozására. Ezek a úr előadásra térek vissza, mindannyian elismerjük annak fontosságát, hogy nagyon fontos a terrorista propaganda számára a szociális média, az online terjesztés az információnak. Viszont amit szintén meg tudok állapítani, az az, hogy itt egy változtatást fognak eszközölni, és én nem értek egyet a vízióval. Elhangzott az, hogy van a, régi terrorizmus, Bin és van egy új típusú terrorizmus, amely sokkal kifinomultabb, ami a kommunikációt illeti. Itt egy intenzívebb adatközvetítésre is sor kerülhet, de sem a működés módjai, sem a propaganda forrása, mint jelenség veszélyes volta, nem érintettek, mivel ez a diffúzió szélesebb körű. Említettek egy videót 2017-ből, vannak magányos farkasok, én amúgy ne ezt a kifejezést gyűlölöm, tehát eh, alapvető eszközökkel bírja rá a nagy közönséget a cselekvésre, ami a támadásba lendülést illeti individuális módon, ehm, ezt az Al-Qaida propagandájában már láttuk, kettő, és ezt nem a, eh, az iszlám állam eh, találta fel. Zarkaui, ki eh, Berkapitánnyal dolgozik együtt, ez igen erőteljes. ami a késeket illeti, ezekkel is harcoltak, de nem az iszlám állam fedezte fel ezen eszközöket, és hamarosan elkövetkezik uh, Londonban um, a kivégzés, és két szomáliai jött, meg egy uh, brit sportolót konyhakéssel, az interneten történő terjesztés, sokkal szélesebb körülvé teszi ezt a jelenséget. terrorizmus működésének módszere, a veszélyességi foga is megváltozott. Én szeretném azt, hogy a módszerek eh, nem változnának, és a terrorizmus archikus formája jelenik üzem, és fontos, Ön említette az öreg eh, terroristát, én ezektől is még mind-mind félek. Nem térünk vissza a, a jó régi kismerényetekhez. Az alkaida egy része továbbra is eh, nagyon mozgékony, és ami a professzionalizmust illeti, ezek a személyek fontosan támadni szeretnének, hogy erre több e, kolléga felhívta figyelmet, a menetrend szerinti járatok 250 személyt landoltatnak. Nagyon fontos mindez, hogy eh, ahhoz képest, hogy használnak kést is, konyhakést. Nagyon fontos a műsorszórásra is foglalkozni. Nagyon fontos mindennek a működési módozata. Revér leszek a úr. Kérem, pontosítsam. Köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseket. Nagyon érdekes vita ez, és természetesen nagyon sok időt lehet erre szánni, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon sok érv van, amelyet elő lehetne vezetni. Amit eh, el akartam mondani ezzel a paradigmaváltással kapcsolatban, az Al-Qaidától az ISIS-ig, ön említette Börk eh, eh, kivégeztetését Szarkawi rész által, ugye 2004 -öt. Sarkawi akkor lefejezte ugye Bürgert, és Szavahari, aki most az al főnöke, akkoriban helyettes volt, talán őt nevezhetnék az al agyának. Akkor, akkoriban Al-Szavahari levelet írt al 2015. októberében, és azt írta az Ekavénak, hogy most már ne fejezzetek a több embert, és ne tegyétek fel a videót, mert a saját embereink sem értik ezeket a videókat, mert ezek undorító, gusztustalan videók. Ne felejts, ez, ez, ez nem jó, nem, nem, nem jó képet alkotnak rólunk az emberek, ha ezt látják akkor ez még így volt. Mais euh, la, la principal, le principal reproche de, Zarka, de, de Zawahiri à Zarkawi était pas tant sur les décap... Nos, természetesen a kritika akkor nem arról szólt, hogy euh, nem szabad embereket lefejezni, hanem nos, Burke lefejezése az egy nehezen megnézhető videó tényleg guztustalan, nehéz végignézni. Az ISIS esetében ugye a videók nagy részét a videójátékok inspirálják, az ISIS eh, nem mást próbál csinálni, mint az erőszakot, és úgy alkalmazza, hogy azzal látványosságot teremtsen, olyan értelmezési kulturális kereteket hozzon létre, amelyek rezonálnak eh, a közönségükkel. És ez nagyon fontos, mert eh, az erőszak is pozitív látványosságá tud válni. Tudom, hogy nagyon furcsa ezt így megfogalmazni, de sokkal könnyebb a Daesh videóit végignézni, mint az Alkaida kivégzéseit, mert az ember adja egy adott pillanatonban ezeket a képeket azokkal a filmekkel társítja, amelyeket a moziban vagy a számítógépes játékokon már látott. És ez egy nagyon érdekes pszichológiai jelenség, mert az erőszak mellé sorolja oda az embereket pozitív érzelmekkel, Szó sincs arról, hogy ez egy a fősodorba tartozó jelenség lenne, de az biztos, hogy vonzó ez, egy sokkal szélesebb közönség számára vonzó ez a fajta tálalása az erőszaknak, mint a korábbi alkaida videók voltak. Nick Burke kivégzésének a videója, ugye több mint 1500 videót elemeztünk ebből a szempontból, ennek ellenére persze valamiféle szubjektivitás még jelen van az elemzésben, de e, a brit e, katonának a kifejezése egyetlen célt szolgált, a rettenetet, a félelmet, a terrort akarta terjeszteni. E, az ISIS azonban, amikor ezeket a lefejezéseket videóra vette és posztolta, nem csak elrettenteni akart és félelmet kelteni, hanem egy pozitív jövőképet is kínál a saját támogatóinak, és ez hosszú távon sokkal nagyobb kihívás jelent. Még egyszer mondom, ez nem tartozik a fősodorba tulajdonképpen, hiszen e, e, ugyanakkor Ugyanakkor az biztos, hogy saját polgáraink közül több százan, több ezren teljes mértékben azonosulni tudnak ezzel a filozófiával, hiszen amikor, amikor tévét néznek éjszaka és filmeket néznek esténként, vagy, vagy számítógépes játékokat játszanak, lövöldözős játékokat, akkor, akkor előkészítik a saját mentalitásukat arra, hogy könnyebben be tudják fogadni az ISIS újfajta erőszakos videóit, propaganda videóit. Az Al-Qaeda folyóirata számára egy amerikai polgár adta az inspirációt, aki készített éppen egy kézikönyvet ezzel kapcsolatban, hogy lehet házi, házilag bombát készíteni, és a, a bosztoni robbantás esetén használt bomba pontosan ez alapján, a kézikönyv alapján készült. A bizonyítékok azt mutatják, hogy az alkaida követői csak másolták csak egyszer vagy kétszer másolták le ezt a receptet, úgymond, de az elmúlt két évben azt láttuk, hogy az ISIS követői az ISIS által 2016-ban nyilvánosságra adott receptjét több mint 20-szor használták föl. Ez a videók hatékonyságával függ össze, a, a társas weboldalak hatékonyságával függ össze, és sajnos Igaz, hogy nem újdonságot hoznak létre, de sokkal erősebb dolgot hoznak létre, hatékonyabb kommunikációt teremtenek, mint korábban. Nem teljesen új dolog ez, de az, hogy milyen messzire érnek el, milyen sok emberhez érnek el, milyen nagyságrendben érnek el embereket, a, az terrorizmus újfajta bemutatásával, azt azon bizony gondolkoznunk kell, és csak ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm, hogy kitágította a látókörünket. Akár az erőszak, akár a terror alkalmazása tekintetében. Ugyanakkor nem válaszolt Danzson kollégán kérdésére, hogy létezik-e az egységes megoldás. Persze hát igen, megadom megint Dansa kollégának a szót. Igen, tehát, hogy elgondolkoztam ezen a, a kif kijelentésen, hiszen jogilag gondolkozva a következőt lehet megállapítani. Hogyha egy egy, egyes személy, egy egyedi elkövető terrorista cselekményt hajt végre, mégiscsak arra gondolunk, hogy ennek háttere van valahol radikalizálódott, általában online radikalizálódott. Tehát az egyedi farkas, a magányos farkas elkövetői módozatot mégiscsak elutasítom, hiszen emögött társadalmi mozga, mozgások rejlenek meg. This debate is fascinating. <laughs> Lenyűgöző ez a vita, és a végén szívesen meghívok bárkit egy kávéra, és órákig beszélgethetünk majd de teljesen egyetértőnek abban, hogy egy hibrid jelenségről beszélünk, nincsenek feketék, nincsenek fehérek. E, figyelembe kell vennünk például azt, hogy a barcelonai terrortámadás idején például nagyon sok minden keveredett. A barcelonai terroristák eredetileg bombát akartak robbantani, házilagos készítési bombát, ezeket a házilagos bombákat ugyanúgy állították elő, mint ahogyan eh, a képen bemutatott eh, eh, bombák, amelyek a, Breaking Bad című filmben készültek. A 2016-os ISIS videóban bemutatott eljárást és alkatrészeket használták. Ugyanakkor E, nem lehet így meg, ezzel csak megmagyarázni e, a támadást, hanem, hanem volt egy olyan személy is, aki a barcelonai fiúkat radikalizálta, egy külföldről érkező ember, tehát ez a szál is ott van. Tehát nagyon bonyolult jelenségről van szó, és ez a beszélgetés, ez a vita oda vezet, hogy a terrorizmus összességében egy sokkal bonyolultabb jelenség, mint valaha. És figyelembe kell vennünk nagyon sok mindent, nagyon nehéz megoldani ezt az egyenletet. Talán 10 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt eh, a terrorizmus egy lunáris egyenlet volt, amelynek nem volt túl sok változója. A terrorista infrastruktúra volt, a terroristák infrastruktúrát támadnak, eh, nemzetközi szervezet van és finanszírozás van. A mostani egyenletben azonban sokkal több eh, komponens szerepel, és nem lineáris egyenletről van már szó lehet, hogy nem csak eh, magányos farkasakról kell beszélnünk, hanem, hanem olyan komplex vagy hibrid jelentőségről, amelynek a, eh, a magányosnak tűnő farkasok és a tagjai. Köszönöm szépen, akkor most pingpong eh, keretében fogadjuk a kérdéseket, és érkeznek a választok. Anna Gomez. You can't be anywhere, everywhere, uh, but anyhow, uh, I'd like to point out that actually the Barcelona case... A barcelonai eset, mint tájékoztattak bennünket, arra volt példám, amikor az elkövetők elkerülték az internetes ellenőrzést. Értették, tudták, hogy ha online kommunikálnak és ott olvassák az üzeneteket, akkor lebukhatnak kérdésem. Hol állunk abban a folyamatban, hogy a hálózatokon ne csak megtalálják az gyűlöletkeltő idézeteket, hanem ellen intézkedést foganatosítsanak. Mire gondolok? Hogy a félreértéseket például az iszlámról eloszlassák. És a moderátorok szerepére is rákérdezek. Az ő feladatuk az, hogy kivegyék a tartalmakat, és a moderátorokról olvastam sok cikket, hogy nem kész, készítették fel őket, csak odaültették őket, nagyon korlátozott hatékonysággal tudnak tehát dolgozni. És persze a nyelv is egy probléma. Hogy mit tesznek annak érdekében, hogy a problémát kezeljék, megoldják, hiszen azon függ minden, hogy a tech cégek megfelelően kezelik-e a helyzetet. Persze sok minden függ a technológiáktól, az online, az internet, a kriptó fizetőeszközök, a blockchain. Ezeket mind-mind visszaélésre lehet alkalmazni, mondjuk a terroristák finanszírozására. Lehet a blockchain-t és a bitcoint alkalmazni. És tudjuk azt is, hogy nagyobb befolyást akarnak alkalmazni, mégpedig a kritikus jelentőségi infrastruktúránkat akarják megtámadni. Merci, professzor Farid. Farid professzor, kezdem az első kérdéssel. Az ellennarratíva kérdésével. Nem vagyok az ellennarratíva szakértője, de a Google és a YouTube, a nagy cégek, tehát keresték az ellennarratívát. Tehát, hogyha valaki dzsihádot kereste, akkor ellennarratívát is um, feltüntettek a keresőgépek, és a klikkekkel mérték az eredményét. Az a probléma, tehát, hogy nem tudjuk, hogyan mérjük az ellen narratíva hatékonyságát. Az USA-ban a külügyminisztérium szintén counter ellen narratíva üzenetekkel dolgozott, de nem tudjuk ennek a hatékonyságát. Nem tudjuk ezt leírni, de ebben lehetőség van. A moderátorok egy nagyon jogos kérdés. Évek óta halljuk, hogy 1000, 4000, 10000, 20000 moderátort alkalmaznak majd a cégek. Általában ezek nem a cégek, ők nem a cégek alkalmazottai, mondjuk nem a Facebook alkalmazottai, hanem kiszervezett munkatársak, és igaza van, nem képzik őket, 10-12 órát töltenek a képernyő előtt, hogy az emberiség legszörnyebb tartalmaival foglalkozzanak. Tényleg posztraumatikus stressz betegségben ö, szenvednek sokan. Ez egyik nagy német hír ö, magazin számolt be egy évvel ezelőtt erről a jelenségről. Sokat többet kell tenni. Például a nemzeti hiány elveszett vagy kizsákmányolt gyermekekkel foglalkozó központban négy kitűnően felkészített moderátorok dolgoznak, rotáciában dolgoznak, pszichológiai támogatást kapnak. A harmadik kérdés a kódolás, az encryption, az encryption, titkosítás. Persze, szükségünk van a titkosításra, például biztonságos bankot, banki tevékenységeket akarunk csinálni, de van az end-to-end -end description, ahol még az a cég sem rendelkezik eh, a dekódolási kulcsal, amely küldi az üzenetet, hát ez inkább problémát jelenten. Tehát szükség van a, a titkosításra, de a kis kapu vagy a hátsó, a kis kapu kérdését veszélyesnek tartom. És persze egy megfelelő hashing rendszert is ki lehet dolgozni, ahol a kódolás feltörése nélkül meg tudjuk állapítani, hogy ez egy illegális tartalom. Anélkül tehát, hogy feltörnénk a kódolást. Tehát ilyen módon a biztonság és a magán adatokhoz való hozzáférés kettős értéke egyensúlyban lesz. Nem értek persze a, a titkosításhoz mélyen, de annyit mondhatok, hogy előbb-utóbb a felületi webhez hozzá fogunk férni és ezek a szervezetek nem fognak eltűnni, majd a dark webre, vagy pedig a titkosított csatornákra mennek át, és arra azon kell majd gondolkoznunk, hogy itt hogy érjük el őket. Tessék, parancsoljon! Köszönöm, Gomes asszonynak válaszolok. Felszólalásomban említettem, hogy az új internetfórum második célja éppen abban áll, hogy a hatékony alternatív narratívák volumenjét növeljük online. Ehhez a RANT a saját referenciapontként alkalmazzuk 2010 óta, amióta RAN az fórum integráns részét képezi, a támogató tagállam, a tagállamokat támogattuk workshopokkal, legjobb gyakorlatok cseréjével, az online kampány hatásának értékelés azért, hogy a kettőségeket, a párhuzamosságokat és a források elpocsékolását elkerüljük. A stratégiai kommunikáció kiválósági központját is létrehoztuk, egy kommunikációs hálózatot, melynek, melyben a tagállami hatóságok stratégiai kommunikációját mutatjuk be egymásnak. A RAN mint mondtam, az a hálózat, amelyet a civil társadalom irányában is megnyitottunk, a RAN, a négy nagy Facebook, Twitter, Microsoft és Google, YouTube cégekkel 250 magán civil társadalmi szervezetet, civil szervezetet ültet le egy asztalhoz. Workshopokat szervezünk, és minden közbeszerzést és a közbeszerzéseket is közös erővel írjuk ki a 6 millió euró elköltése során. Fontos tehát, hogy európai szinten és globális szinten is működjünk, és kapcsolatot tartsunk a globális internetfórum szereplőivel. A Tech Against Terrorism amely szintén egy fontos kezdeményezés, melyet az ENSZ is támogat, együttműködünk. Nem szabad elfelejtőnünk, hogy az alternatív narratívák mennyiségét is, volumenjét is növelnünk kell a beben. Köszönöm szépen! Meité Pagauzó Tunduan. Köszönöm, spanyolul fogok beszélni. Köszönöm szépen meg szeretném köszönni mindhármójuknak, hogy eljöttek, roppant érdekes volt. Az önök által képviselt látásmód sok szempontból jelenítette meg a radikalizáció és az online tartalmak és a ellennarratívák eh, jelenségét. Valóban ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a szakbizottságunkban is, Ezt nem beszéltek a videók tartalmáról is. Hogy mely videók azok, amelyek beszélyeztethetik a fiatalokat. Persze mi már nem videójátékozunk, de fontos tudnunk, hogy itt a videójátékok narratívája, formái jelennek meg és nagyon érdekes volt hallani ezeket az előadásokat. A digitali, digitális radikalizáció konkrét eseteiről be tudnak-e számolni Európában vagy máshol, és egy tendert is előkészítenek. És hogyha ennek valamiféle mintázatot tárnának fel annak érdekében, hogy azt mi követni tudjuk itt a szakbizottság Berkén belül, és amikor egyeztetünk más partnerekkel, akkor ezt fel tudnánk használni, lenne erre mód? Eh, muchas gracias. Köszönöm szépen. Spanyolul fogok válaszolni. Nagyon örülök, hogy feltette ezt a kérdést, mert volt két olyan vidám, amelyet nem tudtam megmutatni, mert inkább a Daesh témájára koncentráltam, de visszatérve a korábbi vitára is, nyilvánvaló, hogy nagyobb léptékben és kifinomultabb módszerekkel terjednek az anyagok, mint korábban. Működik a kivetítés? Jó. Ez egy olyan videó, amelyet azért eh, szeretnék bemutatni, mert egy olyan csoportról szeretnék beszélni, akik követők vagy eh, fenek, akik tehát az ETA terroristái támogatják. 2007-ben készítettek egy zenei videoklipet, amelyben az ETA összes szimbólumát használták, az eltakart arcokat, a szimbólumokat, az zászlókat, tehát teljesen egyértelmű volt az ETA utalás. De népszerű dolgokat adtak elő, egy olyan szimbólum rendszerrel, amely ezekben a fiatalokban vált ki pozitív rezonanciát, érzelmi azonosulást. Aztán azt láttuk, hogy négy fiatal került bíróság elé, mert a civil gárda, a csendőrség tagjai ellen léptek fel erőszakosan, nagyon komoly sérüléseket okozva egy bárban a tiszteknek. És ezt követően a fegyveres szervezetek tagjait ábrázoló bábukat égettek. Egy másik videóban pedig azt mutatják, hogy hogyan kell támadni ezeket a tiszteket, hogyha betérnek egy kocsmába és ugyanebben a bárban nem sokkal később valóban sor is került erre, egy ilyen támadásra. Tehát ezek a szélsőséges csoportok felhasználják a digitális eszközöket, illetve a kulturális mintázatokat annak érdekében, hogy, hogy előre tekintve a jövőre, előre igazoljanak olyan erőszakos cselekményeket, amelyeket aztán csak később követnek el. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mennyire fontos a közvélemény berkein belüli küzdelem az ilyen tartalmakkal szemben, hiszen itt nem csak parancs láncolatokról van szó, hanem egyfajta kultúráról vagy szubkultúráról is, amelynek nem tisztességesek a céljai és ezzel tulajdonképpen válaszoltam az első kérdésére is, hogy a kontranarratíva kifejezetten úgy kell egy megfogalmazást nyerjen, hogy az maga is a szórakoztatás világában annak a platformjain tudjon megkapaszkodni, hiszen ugyanezen a csatatéren kell küzdeni, mint ahol ezek a csoportok jelentkeznek. Elnök, köszönöm szépen. Jan Philipp Albrecht. Jan Philipp Albrecht. És aztán Gerard Dupré. Köszönöm szépen. Nem voltam itt az elejétől kezdve, remélem, hogy nem ismétlem meg az itt elhangzottakat. De azt hallottam, hogy kvázi egy hype is létrejött tehát a terrorizmus támogatása gyakran ilyen hype-ként működik a digitális világban. Nos, hogyha ezt összehasonlítom a klasszikus médiumokkal, itt nagyon gyakran hallunk arról, hogy a tévé mit mutasson, vagy mit nem mutasson. Vagy mi, miről írjanak az újságok, miről ne írjanak. Például, amikor ilyen az emberek pszichológiai hátteréről van szó. Nehogy öngyilkosságba sodorják a nézőket. A médiumoknak ezeket az üzeneteket figyelembe kell venniük, de a közösségi médiában ezt nagyon nehéz elérni az audiovizuális, vizuális, mediális tartalom szabályozásról már elgondolkoztunk, a felhasználók védelmének lehetőségeiről, vagy a gyermekek eh, terhére elkövetett visszaélésekről. Non-moderated content in social media. Tehát itt nem elegendő csak a radikalizációt, a nem veszélyes tartalommal szembeállítani. És kérdezem, hogy van-e valami megközelítés, amely elérhetjük, hogy a közösségi médiumokban moderálják magukat a felek, de hát ugye általában nem magukat korlátozó felek aktívak a közösségi médiumokon. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon ellentmondásos, kényes kérdés, tehát hogyha megengedi, 2000, kitekintek a múltban, amikor a 2008-as technológiát a gyermekpornográfia ellen dolgoztuk ki, ugyanezekkel a kérdésekkel küzdködtünk. A gyermekpornográfiáról szóló statútumok kimondják, hogy ez szek, sexual explicitnek kell lennie az, az anyagoknak, valamint a, a szereplő, a képeken szereplő öm, szereplők koráról is szó van. Ezt is nagyon nehéz megállapítani. És ugye megállapítani, azt megállapítani, hogy mi a, tar, mi a művészet, mi a... ez nagyon nehéz. Ö, ezért a tartalmat kezdtük vizálni, vizsgálni a 12 év alatti gyermekek, itt nem volt vita arról, hogy most 17 vagy 18 éves, és igazi szexuális cselekményekről volt szó, e, amit a kutatóközpont vezetője ezt mondta, a legszörnyűbb esetek, amikor ezeket kiszűrtük, akkor sikerült kon, tartalom alapú komplex kritériumokat kialakítani, ugyanezt lehetne a szélsőséges tartalmakról. Persze, nehéz meghatározni a határmesgyét. Tehát vannak bombagyártó videók, vannak direkt videók, amelyben felszólítják a nézőket, hogy kövessék el az előszakos cserekményeket. Ezekről nincs vita. Ezek egyértelműen erőszakos eh, videók, éppen ezért eh, az egyértelmű, azt kérjük, hogy a teljesen egyértelműen jogsértő videókat vegyék el a platformokról. Azt se felejtsük el, hogy ezek magáncégek, és ők a saját szolgáltatási szabályaikat alkalmazhatják. Például a Facebook semmilyen fajta pornográfiát nem engedélyez, bárhol online meg lehet tartan, találni ezeket a tartalmakat. Végezetül tehát a cégek moderátori szerepben vannak. De persze a probléma az, hogy monopóliumként működnek, egy Facebook van, vagy egy Google van. Tehát hogyan lehet kiegyensúlyozni ezt a két eh, szempontot, hogy egy magán, egyrészt egy magáncég, másrészt azonban egy gigászi cég, egy monopolista. Mi úgy érvelünk, hogy annyira egyértelmű ö, tartaló, rengeteg olyan videófelvétel van, amely egyértelműen kimeríti a, a káros tartalmat. Ezeket vegyik le a platformok először. Köszönöm. Az Albrecht úr által feltetett, feltett kérdés nagyon fontos. És nagyon más a megközelítésünk az USA-ban és Európában. az USA szabályait a nagy internet cégek figyelembe veszik, mi több ezen filozófiával építették fi, míg a mi keret szabályozásunk teljesen különbözik. De az elektronikai kereskedelmi irányelv például a közösségi médiumokat működtető platformokat nem teszi elszámoltathatóvá. Tehát voltak éppen itt a userek felelősségévé teszi, hogy milyen kontentet, tartalmat töltenek fel. Tehát itt ugye az a kérdés, hogy ki felel a tartalmakért. A másik probléma az, hogy ez az egyes cégek működési feltételeihez tartozik, hogy milyen adatvédelmi és milyen tartalomszabályozási elveket követnek. Vannak például talán kevésbé súlyos esetek, mint a gyermekpornográfia, de vannak erőszakos tartalmak. De ugye a probléma az, hogy esetenként kell ezt elemezni. Gómez asszonyjal már beszéltünk erről, hogy 10 ezer moderátort alkalmaz a Facebook, illetve a Facebook azt mondja, hogy az elmúlt 12-24 hónapban 10 ezer moderátort vett föl. de nagyon nehéz meghatározni, hogy mi a tilos tartalom, mi nem, és párbeszédben vagyunk a cégekkel azért, hogy kölcsönösen megértsük egymást. Hogyha még egy valamit hozzátehetek. Az USA-ban van egy szabály, ezt fontos megérteni. A YouTube, Facebook és a Twitter First Amendmentről rehivatkozik. De voltak éppen ez a Communications Decency Act 230-as paraf, paragráfusára vonatkozik, ami azt mondja, hogy a kiadók felelnek a tartalomért, a platformok nem. Így jöttek létre ezek a platformok, tehát a, két, a DCA e törvény 230-as szikka alapján is. Amint a platformokat kiadónak tekintjük, tehát ez ami azt jelenti, hogy ők moderálják a tartalmat, akkor elveszítik ezt a ö, szerepüket, és büntethetővé válnak. Tehát az a kérdés, hogyan lehet az ő ö, felelősségvállalási kitettségüket minimalizálni, de ugyanakkor a felelősséges, felelősségteljes viselkedésre sarkalni őket. Köszönöm, Gerard Döprém. Tessék. Uh, Elnök asszony, köszönöm szépen a három hozzászólást. Az új technológia egy érdekes téma, én ebben nem sok tudással rendelkezem, éppen ezért primitív is lesz a kérdésem. a úr Garzsannal beszélgetett, létezik a régi, meg új terrorizmus. Én nem gondolom, hogy van egy új terrorizmus, viszont a professzionalizmus szintje, amelyet megélünk, az adatok alapján, amiket ön is megadott, ezek elképesztőek. Önök mutattak egy tablót, a Daesh bizonyos videókat, üzeneteket tesz fel, és most azt mondják, hogy őket legyőzték, de továbbra is videókat tesznek fel, üzeneteket az internetre. Hát egy különös helyzetben vagyok, és köszönöm szépen, és ezzel kapcsolatban adatokat osztanak meg velünk. Aggasztó, ha megnézzük azt, hogy a kultúrás tartalmakat is hogyan közelítik meg. Hogyan lehet ezeket megállítani? Harit úr, hogyha jól értettem, akkor önök létrehoztak egy szoftver, kifejlesztettek egy szoftver, amely automatikusan lehetővé teszi a pornográf tartalmak azonosítását, és mechanikusan törlik, is ezeket jól értettem, ugye? Egy kivétel mellett a szoftver önmagában nem tudja beazonosítani a pornográfiát, de hogyha valaki rátikke, hogy ez gyermekpornográfia, akkor uh, mi ebből egy aláírást kiveszünk, és minden egyes videót ezzel vetünk össze. Tehát fontos érteni azt, hogy mi nem találjuk meg a pornográfiát alapvetően, ugyanazokat a képeket, videókat tudjuk megtalálni, amelyeket korábban már azonosítottunk, és ezeknek az újrafeltöltését tudjuk megakadályozni. Sokkal szofisztikáltabb technológiára van szükség az automatikus azonosításhoz. Kérdésem a következő. Ami a méleket illeti, ebben vannak szűrők, mondjuk ezek nem eh, jutnak a képernyőmre, ami a képeket illeti a felvételeket. Nincs lehetőség eh, szűrők beépítésére, például a lefejezés. A lefejezés egy olyan dolog, amely nagyon érzékeny kép, és egy automatikus mechanizmus megadályozhatja azt, hogy ezt ne lehessen megnézni. Tehát vannak eh, úgymond limit esetek, amikor automatikus filtert lehet a rendszerben elhelyezni. A második kérdésem, a Daesh háborúznak országaink, repülőgépeket küldünk, a britek, belgák, franciák, az amerikaiak, daesh állunk háborúban, képzeljék el, hogy a 40, 45-ös eh, háborúban elfogadták azt, hogy a japánok az amerikai tévén keresztül folytassanak a propagandát. Tehát ami a Daesh-től érkezik, Hát őket nem sikerült teljes legyőzni, az összes tartalom, amit a Daesh szignózott, de a zászlaja van rajta, ezeket automatikusan ki lehetne szűrni. Nem? Ha koherensek vagyunk, és háborút folytatunk, akkor fontos, hogy az ellenfelénk ne a mi csatornáinkat használhassák. A bizottság szakértői érkeznek. Tehát a technikai nehézségeket még nem sikerült mind megoldani, a Google, Facebook, YouTube, stb. Kérjük tőle azt, hogy tegyék meg ezt, vagy azt, vagy amazt. Ahelyett, hogy erre felszólítanánk őket. Nincs erre lehetőség? Tehát, hogy mondjuk mostantól ezeket a dolgokat meg kell oldani hogyha az információs és kommunikációs technológia privilegizál radikalizációt vannak, olyan kell kést használni, az attót használni, robbanószereket használni, ezeket mind meg lehet nézni az interneten. Hát kérjék akkor a nagy cégektől azt, hogy bizonyos feltételeknek tegyenek eleget. Köszönöm szépen, a Farid professzor, utána Visszaka úr, utána a bizottság, majd elhangoz az utolsó kérdés, Diaz Demere úr szeretné ezt feltenni, majd végül a, a lezáró válaszokat fogjuk meghallgatni. Elnézést, de telik az idő. I complete... Először is teljesen egyetértek az a, hogy ön mennyire dühös. Ezt a dühöt osztom. Először is van olyan eh, technológiánk, amely automatikusan el tudja venni a tartalmat, eh, csak nem használjuk agresszívan, nem bővítjük, terjesztjük ki, és nem fejlesztjük és ebből származik a frusztráció is természetesen. Néha a műszaki korlátok vannak, amikor nem tudunk többet teljesíteni. Most nem ez a probléma. A probléma az most a szándék. A cégek nem akarják ezt eh, használni. Tehát a technológia létezik. Van itt valami, ami nagyon trükkös, miért nem követeljük meg ezt. Nos, fontos megérteni erről a tartalomról azt, hogy e, ez nem e, szemben a gyerekpornóval, ez alapvetően nem törvénytelen e, sért bennünket, bánt bennünket, de nem törvénytelen alapvetően. Tehát a nyomás honnan érkezhet? A jogalkotási nyomás jöhet az, az, a, az a reklámozóktól, mert a YouTube, a Facebook, a Twitter a, semmire nem jut, hogyha a nagy finanszírozók, nagy reklámozók nem fizetik őket. Mi lenne, hogyha reklámozó cégek, reklámozók mondanák azt, hogy nem akarjuk, hogy ilyen tartalmak, mérgező tartalmak legyenek a platformon, és addig nem fizetünk a reklámokért, amíg, amíg el nem távolítják ezeket az anyagokat. A harmadik csoport, amelytől jöhet a nyomás, az, az én vagyok. A Facebookot, Twittert nem használom, de a YouTube-ot és sok más felületet használok. Mi magunk úgy gondolom, hogy nyomást tud gyakorolni a nagy cégekre. E, természetesen nagyon komoly kérdések vannak az a kapcsolatban, hogy a technológiákat hogy lehet e, alkalmazni, ugyanakkor a cégek azért nem használják ezeket a technológiákat, azért nem hajlandóak új technológiákat kifej, kifejleszteni. És még hogyha egy dolgot hozzátehetnék, amikor az Egyesült Államokban a cégeket egyre többen e, be perelték azért, mert ingyenesen feltöltött zenét publikáltak, nagyon gyorsan kiokosodtak ezek a cégek, és nagyon gyorsan megtalálták azt a technológiát, hogy a, a szerzőjogot sértő zenei tartalmakat eltávolítsák a webről. Ha ez nem történik meg, akkor nem fog megtörténni. Elnök, úgy gondolom, hogy a kollégámmal egyetértve elmondhatom, hogy valóban a szándék hiányzik. És hogy mondjak, mutassak egy másik példát is valós időben. Szeretném megmutatni, hogy mi történik ebben a pillanatban. Nincs itt semmi trükk. Mi történik az interneten az a kapcsolatban, hogy, hogy, hogy a cégek hogy reagálnak a Daesh üzeneteire. Ahogy önök is tudhatják, működik? Na, működik. Egy pillanat. Mi folyik itt? Elnézést a műszaki fennakadás miatt. This one? This one?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 szóvivője kibocsátott egy egyórás videót, amelyben elmondta, hogy az ISIS miért fogja folytatni a küzdelmét, és a követőihez szólt, és azt hiszem, hogy mindannyian gyorsan megállapodásra tudunk jutni. Azzal kapcsolatban, hogy ez nem olyan tartalom, amit, aminek helye van az interneten. Úgyhogy Tudna segíteni nekem? Mm-hmm. I'm gonna show you, I'm gonna make a, small trick here. Egy kis trükköt szeretnék itt bedobni. sorry, sorry for this. It's, it's one minute. Elnézést, egy perc lesz. Tudom, hogy kevés az időnk, egy perc lesz csak. Alors, pendant que vous euh, moulinez... Még önök. Felkészülnek az előadás, addig ön válaszolhat. Monsieur Depré, euh, le... Depré úr. Az internetes fórum egy nagyobb keret része az önkéntes alapú megközelítés a bizottság politikájának része. Nem véletlen az, hogy akkor, amikor az internet fórumot előkészítettük, akkor eh, tervezésen és irányelvet is megfogalmaztuk, és akkor angolra váltok. Adopt the next megköveteli a tagállamoktól, hogy alkalmazzák a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy gyorsan el tudják távolítani a terrorista propagandát. Ezen intézkedések között többek között e, tagállami szintű e, szabályozás e, bevezetésére is sor kerülhet. Tehát egyrészt a tagállamok számára lehetővé tették, hogy megtegyék ezt a lépést, és a német szabályozó hatóság meg is tette ezt, jogalkotással éltek ennek szellemében, a direktíva szellemében Másrészt viszont elindítottuk az internetfórum önkéntes mechanizmusát, és az is hozott bizonyos eredményeket. Most pedig olyan helyzetben vagyunk, amikor lassan az átültetésre rendelkezésre álló direktíva, tehát az átültetésre rendelkezésre álló határidő lassan letelik, és fel kell mérnünk, hogy az önkéntes megközelítés mennyire működött. Nagyon nehéz ügy ez, hiszen szociális, gazdasági, Eh, alapvető emberi jogok eh, eh, is kockán forognak annak kapcsán, hogy egy ilyen jogalkotási szinten lépünk-e, vagy sem. És ugye az a cél, hogy eldöntsük, hogy megfelelő lépéseket tettünk el, vagy pedig jogalkotási kezdeményezésre van ismét szükség. Si, uh, Javier, uh, Javier Lezaka est prêt. Köszönöm szépen, Javier. Nos, tehát az ISIS tegnap kiadott egy videót, a szóvivő utolsó, a legutóbbi beszédét eh, tehát hozták nyilvánosságra. 36 digitális linket eh, hoztak nyilvánosságra a eh, társas fórumokon. Hogyha most fölmegyünk a YouTube-ra, sajnos nem működik a rendszer, Hát akkor megmutatom mindenkinek a laptopomat, tehát hogyha ha fölvegyünk a YouTube-ra, akkor nézzük, mi történik. Ah, I'm not, don't worry. Just gonna do it manual. If, you, if we go to YouTube... Akkor az történik, hogy hogy a YouTube átalakította az összes üzenetet. Ugyanakkor, hogyha a Google-ra fölmegyünk, akkor a Google archiválta a YouTube-ról eltávolított e, e, e, információt, tehát a Google-ben az időgép funkció miatt az összes kommentár az eredeti videóhoz elérhető az interneten. Ugyanaz a cég, a Google, mint a YouTube, egy, egyik platformra eltávolítja a videót, a másik platformon viszont továbbra is ott marad. Tehát itt egyrészt szándék kérdése is fönforog, másrészt a képességek is kérdésesek, hiszen hogyha egy cég a YouTube-ra leveszi a videót a kommentekkel együtt, akkor számomra felfogadatlan, hogy ugyanaz a cég a, a Google kereső eredményekből miért nem távolítja el a tartalmat. Eh, hiszen ugyanazokat a szavakat, ugyanazokat a hashtageket használják ezek a kommentek is, eh, nem órákon belül, hanem perceken belül el kéne tudni, eh, le kéne tudni őket szedni a netről. Megtörténik ez? Nem. Miért? Fogalmam sincs. Köszönöm, ez igen aggasztó. Gérard Döpré? Csak egy kérdésem van. Mint az imént említettem, a Daesh háborúban állunk, a Daesh egy eh, ellenség, aki veszélyezteti a társadalmainkat, hiszen ártatlan áldozatokat ölnek meg, és erre továbbra is készek, bármikor, még akkor is, hogyha a szolgálat és a rendőrség igyekszik őket ebben meggántolni. A Daesh összes információja tilos a szociális eh, hálókon ki tudja garantálni, garantálni tehát a saját társadalmunkban eh, folytatnak propagandát. If the countries want to legislate... Ha egy ország törvényt akar hozni arról, hogy propagandát nem lehet tárjesztani, akkor ezt meg tudjuk oldani. De erre még nem kerül sor. Tehát meg kell érteni azt, hogy ezek a cégek napról napra kapnak kéréseket arra, hogy vegyék le a tartalmat, és abban a pillanatban, hogy ennek ennek eleget próbálnak tenni, abban a pillanatban rettenetesen sok munkájuk lesz. És én egyetértek az ön fölháborodásával, hangsúlyoznám, ez itt nem egy technológiai műszaki korlát. Ezek a cégek úgy döntenek, hogy nem veszik le ezeket az anyagokat, és évek óta lobbiztak a YouTube-nál például, hogy a Lalvaki videóit leszedjék. Évekig tartott, és amikor megtörtént, azóta hirtelen nem lehet ezt a tartalmat megtalálni sehol. Tehát megvan rá a lehetőség, de csak ebben az egy esetben évekig kellett lobbizni, mert a cégek nem akarják ezt megtenni. Ilyen egyszerű ez a dolog. Tehát kötelezni kellene önöknek a cégeket erre rebondir une minute. On, et on regrette vraiment que Monsieur le Sajnáljuk nagyon, hogy a Facebook képviselője nem tudott hozzánk ma délután csatlakozni. Betegség miatt, vagy másokok miatt. Csak nagyon röviden. Van itt persze más kérdés is, ezek a technológiai cégek már nem csak technológiai cégek, az elmúlt öt évben kormányzati ügynökökké váltak. Tehát azok a cégek, amelyekről most beszélünk, most már sokkal inkább kormányzati szereplők, mint a, tagállam, mint a világ legtöbb tagállama, hiszen képesek identitást generálni, képesek embereket mobilizálni sokkal jobban, mint bármely tagállam, bármely nemzetállam. Eh, tehát eh, ha a felhasználóikat vagy a, vagy a, a munka, munkavállalóikat nem tudják eh, megfelelő magatartásra késztetni, annak az lehet az oka, hogy nem fogják fel, hogy milyen e, nagy szerepük van. E, nincs a munkavállalóknak kellő képzése ahhoz, hogy ezt a tartalmat azonosítani tudják. Ugyanakkor ezek az emberek nagyon fontos szerepet játszanak a társadalomban, és láttuk is az elmúlt hónapban, hogy mi történt akkor, amikor egy cég nem volt tisztában azzal, hogy mennyire fontos szerepet játszik a társadalomban. Ugye emiatt nagyon nagy számú felhasználó révén nagyon fontos politikai változásokban játszott megkérdőjelezhető szerepet. Tehát fontos, hogy ezek a cégek felismerjék, hogy milyen kívásokkal állnak szemben. Augustin hogy zárja le akkor a sort. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon rövid leszek, és nem fogok kérdésre föltenni. Önök tudják, hogy nekem sokkal jobban tetszik hallgatni embereket, mint beszélni, mégis három megjegyzést szeretnék tenni most. Először is ami a saját jogalkotásunkat illeti, a közösségi jogalkotást, az Europol fényt vett néhány olyan kétségre, mint hírszerzés, mint szám egyéb ügyekben, amelyekkel foglalkoztak a mai előadók. Csak a hárma, háromra hivatkoznék. Nagyon hasznos lenne, hogyha mindenki elolvasná a ciberbűnözésről, kiberbűnözésről szóló e, e, e, Interpol anyagot. Másrészt van más eszközünk is, ami a, a RUL, ami az internetes bejelentési eszköz, amely meghatározza a hálózaton a terrorista propaganda tartalmakat, Eh, ezek ugye rugalmasak, gyorsak, és egyik platformról másokra cikáznak. Ez ugyancsak az Európai Unió közös jogalkotásának részét képezi. Harmadik megjegyzésem, a TFPT igazán az amerikaiaknak van-e ilyen rendszere, nekünk nincs, de az Európa kezeli. Eh, ezt a három kérdést vezettem volna föl, e, elnök asszony, mert ezek, mert ezek megmutatják, hogy e, e, nagyon jó példázák azt, amiről ma délután itt hallottunk. Merci beaucoup, euh, cher collègue. Kedves kollégák! Köszönetet szeretnék mondani hozzászólásokért, az eszmecseréért, Köszönöm szépen, hogy informáltak, tájékoztattak bennünket, magyarázatokkal szolgáltak. Természetesen megpróbálunk majd megoldásokat kidolgozni. Köszönjük szépen, maradjunk kapcsolatban, ezt javaslom a további munkához jelentést fogunk majd készíteni, és ezt a jelentést az Európai Parlamentnek bemutatjuk. Köszönjük szépen! Maradjanak körünkben, ha tudnak. Az utolsó panel következik. A polgármester úrral, aki már itt van a teremben, Mechelen polgármestere, vagy Malin franciául, hol van a polgármester úr?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

Bien, mes chers collègues. Euh, Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon eh, helyet, üdvözlők vendégeinket, és kérem legyenek eh, udvariasak, foglaljanak helyet. A negyedik kerekasztára kerül sor ma. Ez lesz az utolsó panel, a mai nap legalábbis. Nagyon korán kezdtük ma reggel a munkát. A vitát azzal a részsel zárjuk, amely a sikeres példák összpontosít, amelyek talán máshol is példaként szolgálhatnak, Belgiumban vagy máshogy, még akkor is, ha mások a feltételek, és nyilván ezekhez más megközelítésre van szükség. A fenyegetés, a válaszok, mások, ezek változóban vannak, a hatékony küzdelem nagyon fontos, különbözőeknek kell lennük megközelítéseknek, még akkor is, ha nem mindig eh, tudunk központosított nemzetterv alapján eljáró döntésekben gondolkodni, egy adott térség régió esetében, és ezen megközelítés értelmében megnézzük a pozitív példákat helyi szinten, ez nagyon érdekes számunkra, a jelentéshez is. Tehát gyakran beszélünk a legjobb gyakorlatokról, a híres best practices-ekről. Ezek inspirálóak. Hogy mire is van szükség, hogy a radikalizáció ellen sikeresen küzdjünk. És nagyon örülök, hogy az utolsó panelben köszönhetem a vendégeinket, akik megosztják velünk a tapasztalataikat, azt, hogy hogyan oldottak meg bizonyos kihívásokat, illetve hogy milyen feladatokon dolgoznak. Nagyon örülök annak, hogy Fabián Kerét köszönhetem körünkben, aki Párizsból érkezett. Ő a Társadalomtudományi Politikai Intézetből érkezett a Párizsi Egyetemről, szociológus és szociológiai kuszulós kutató, Nikol Belubi asszony tanácsadója, igazságügyminiszter tanácsadója, és a fiatalok radikalizációval foglalkozik Franciaországon. A PJG, a fiatalok igazságügyi védelme is egyik területe, a jó gyakorlatokról tőlés hallunk majd a radikalizált fiatalok körében. És ma délután köszöntjük Pascal Felekasszonyt is, aki a, a Brüsszel Zsidó Múzeum kurátora, gyakran volt ez terrorista, a terrortámadások célpontja 2014-ben is három évvel a mészárlás után, és a múzeum, múzeum három évvel a mészárlás után, 2017. Eh, októberén újra megnyitottak kapuit egy kiállítással, és eh, a kurátorasszonytól hallani fogunk arról, hogy hogyan sikerült a múzeum munkatársai körében a bizalmat eh, újból felépíteni, hogyan fogadják a látogatókat, különböző hozzászólása különösen fontos egy olyan időben, amikor Európában növekszik az antiszemitizmus. És Bart Sommer eh, polgármesteret is eh, eh, köszöntjük, Mechelen polgármesteren, nagyon ismert közéleti személyiség, nem csak Belgiumban, hanem Európában is. A Flamand Parlament tagja, Mehely polgármester munkáját nagyra értékelik, és 2016-ban a polgármesteri tevékenységét díjat kapott. Az Európai Régiók Bizottságának is tagja, amely a terrorizmus ellen harcol, a helyszinten, a negyedek szintjén. Ön is írt egy könyvet Mehelen, egy új, jobb város tégláit megépíteni, és a polgármester úr minden bizonyal beszél majd a munkájáról, sikereiről, jó gyakorlatokról, a megelőzésben, a radikalizáció megelőzésében. Polgármester úr 12 percben, 12 percben tartsa meg előadását, utána Falek asszony kap szót, és Karé úr végül majd kezdődik a vita. Köszönöm szépen. In English. Köszönöm szépen, angolul fogok beszélni először is. Azt szeretném mondani, hogy nagyon örülök, hogy itt lehetek, és elmondhatom a történetünket. 10 percben nehéz lesz, de tudom, hogy önök egy hosszú nap végén vannak, tehát igyekszem tényleg egy-két pontot kiemelni, egy-két fontos pontot megvilágítani a stratégiából, amely segíthet bennünket, hogy megvédjük a társadalmunkat az erőszakos szélsőségok, szélsőségesektől. Minél hosszabban áll fenn a probléma, annál több specialistával találkozok, akik komplex teóriákat dolgoznak ki, de ez a gyakorlatban nem sokat ér. Én a terepmunka embere vagyok, tehát próbálok konkrét és pragmatikus lenni abban, amit csinálunk. Először is figyelembe kell venni azt, hogy a radikalizáció megelőzése sokkal hatékonyabb, mint a radikális embereket eh, kigyógyítani kvázi. Hogyha valaki radikálisá vált, és eh, a saját világképének megvalósításához erőszakot akar alkalmazni, és sokba kerülő deradikalizálni, sok pénzbe, időbe kerül, és nem is biztos, hogy sikeres lesz az erőfeszítés. A legjobb, amit tehetünk egy társadalomban, hogy megakadályozzuk azt, hogy az emberek radikálisra várnak. Hol lehet ezt megtenni? Minden szinten, de a frontline, a frontvonal a helyi szinten van. Itt élnek az emberek együtt, itt találkozunk velük, itt beszélhetünk velük, itt ismerik egymást az emberek, itt kell elvégezni ezt a munkát. Mi tehát a erőszakos radikalizáció elleni harc frontvonalán vagyunk, harmadsorban a radikalizáció folyamatáról könyveket is lehet írni, de hát végső soron mindig ugyanarról, ugyanarra fut ki a dolog. Hasonlóan működik ez, ahogyan a szekták toborozzák az embereket, elszigetelik az embert. Elkezdik mondani, hogy a barátaid nem igazi muzulmánok, nem, nem jó barátok. Hogyha hagyják, akkor a következő az, amit mondanak majd az, hogy a barátaid, akik állítólagos a muzulmánok, azok sem jó muzulmánok, hagyd el őket. Aztán a családod sem jó úton jár, végezetül pedig mindenkitől el, leválasztatták a szemét és utána bármit lehet tenni. Egy, ez egy macska játék, az ilyen embereket könnyű indoktrinálni, és eh, valóban a kitett eh, emberekkel végzik ezt, akik eh, egy új kiteljesülést e, keresnek az életben. Mindig ugyanaz történik. Jobb világot ígérnek. Most te vagy a teljes loser, Mr. Zero, de belőled Mr. Hero lehet. És nem a te hibád miatt vagy itt, hanem a mások hibája miatt. És egy új univerzumot építenek fel számodra, egy fekete-fehér világképet egy videójátékhoz hasonlóan világos az ellenfél, és hogyha megfelelően cselekedsz, akkor bármit megkaphatsz a túlvilágon. Nagyon egyszerű ez a történet, a szekták így dolgoznak, minden szélsőség is ideológia így dolgozik, és itt, itt ebben az esetben is így dolgoznak a, a szélsőségesek. Mit kell tenni? Ez izoláció leválasztás folyamatának elején jelen kell lenni. Egy társadalom vagy egy önkormányzat hogyan jelenhet itt meg? Miért kell itt lennünk a folyamat elején? Azért, mert ebben az esetben még mentálisan és pszichológiailag még nem zárják ki az alternatívákat. Még vannak mások, akikre hallgatnak, nem csak a gurura vagy a gyűlölet szónokra. Lehet ez egy nagybácsi, egy barát, egy tanár, néha egy imám is de hát persze a radikalizált emberek nem ö, mennek hetente a mecsetbe, hanem egy pillanat alatt megtérnek a számukra helyes iszlám útra, de nem igen mecsetjárók. Tehát hogyan lehet a társadalom jelen? Nos, egyetlen jó módszer van erre, egy integratív társadalmat kell létrehozni. Hogyha egy integratív társadalmat hozunk létre, abban is lesznek a radikalizációra kitett emberek, veszélyeztetett emberek, de a környezetünkben lesznek mások, akik időben jelzik ezt majd, akik úgy érzik, hogy meg kell védeniük a társadalmukat a személyi furcsa gondolataival szemben. És a rendőrséghez, a szociális munkáshoz, a polgármesterhez fordulnak, mert megbíznak a szervekben, és bíznak abban, hogy segítenek a helyzeten. Az integratív társadalom a leghatékonyabb módszere a radikalizáció megakadályozásának. A mi társadalmunk számára toborozzuk az elemeket, mielőtt a szélsőségesek megszólítanak őket. Hogyan lehet ezt elérni? Csináljunk az emberekből állampolgárokat. My six point out of nine, so I try to be sure. A kilenc pontomból hat arról szól, hogy lépjünk fel a gettósodás ellen. Érjünk el egy vegyes társadalmat, vegyes iskolák, vegyes lakóterületek, vegyes sportklubok. Ne a közösségek városaként tekintünk a városunkra, hanem az állampolgárok városaként. Ez egy nagyon fontos filozófiai és gyakorlati különbség. Hogyha gyerekek az egyik utcasarkon rosszalkodnak, akkor nem az imámhoz fordulok, mondván, hogy ezek muzulmán gyerekek, még akkor is, hogyha ez a legjobb imám a világon, nem az imámhoz fordulok, hogy megkérjem, hogy mondjad meg, hogy egy jó muzulmán nem cselekszik így, nem. A szüleihez kell fordulnom, és állampolgárként kell őket, mehelen állampolgáraiként kell megszólítanom őket. Persze, tiszteletben tartom a vallási sokszínűséget, de mindig állampolgárként kell az emberekre tekintenem. What is the, the, the... El kell utasítanom a csoportban való gondolkodást. Hiszen ebben az esetben egy identitásra redukáljuk az embereket, karikatúrát készítünk belőlük, és voltak éppen az emberek számos identitással rendelkeznek. Én flamand, belga, európai, liberális apa vagyok, szeretem a focit, nem szívesen megyek moziba. E, e, ezek az identitások segítenek abban, hogy más emberekkel kapcsolatot hozzák létre. Márpedig, ha a szomszédomat muzulmánra redukálom, akkor ezt a szakadékot nem fogom tudni áthidalni, és karikatúrának tekintem a másikat. Tehát, hogyha a csoportos gondolkodásban kezdünk gondolkozni, akkor valóban létrejönnek a gettó. A klasszikus politikai gondolkodás csoportban gondolkozik, és a klasszikus jobboldali politikusok azt mondják, ők az identitást azért arra használják, hogy kriminalizálják az embereket, mondva, hogy ki öm, használják mondjuk a szociális ellátórendszert. Márpedig öm, a szerepmodellek öm, szerepe éppen az, hogy más identitásokat hozzanak létre, jó példát mutassanak, milyen út vezethet ki a nyomorból, a szegénységből, a megfosztottságból. Ez tehát nagyon fontos, hogy a városok gettóizációját fel kell számolni, és egy közösséget kell létrehozni. Következő pont. Az alapértékek mellett kérlehetetlenül ki kell állni. Mindenki szabadságát biztosítjuk, de ne kövessünk el két hibát. Az első hiba számomra, ne alakítsunk minden hagyományból alapértéket. Mert akkor ugyanazt a hibát követjük el, mint akik azt mondják, hogy az ő szent könyvük fontosabbak, mint a mi törvényeink. Ha az ő hagyományaink fontosabbak, mint a törvényeink, akkor ezeket meg kell változtatni. Mondjuk a női emancipáció nevében helyes, amit tettünk ismertük mi ezeket a korszakokat, amikor a nők otthon vártak és főzőskéztek ránk. nem megengedhető, hogy azt mondják, hogy változtassátok meg a hagyományaitokat. Mi nyílt társadalom vagyunk, mindig megváltoztattuk a hagyományainkat, a több kölcsönös elismerés és a béke megteremtése érdekében. második jobb, amit el lehet követni, hogy ne felejtsük el, hogy a rasszizmus és a diszkrimináció elleni harc alapértékünk. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor azt a reményt tesszük tönkre, hogyha keményen dolgozol, akkor jobb jövőt érhetsz el, és a rasszizmus és a diszkrimináció ezt a reményt öli el, öli meg. És így megnyitjuk az e- szélsőséges alternatívák elleni lehetőséget. Sokan azt mondják persze, hogy a terroristák magasan képzett emberek. és mégis a rasszizmust és a diszkriminációt alkalmazzák a narratívájukban. Hogyan lehetséges ez, kérdezik az emberek. Hát tekintsünk a történelembe példáért. Ki hívta fel a figyelmünket mondjuk a proletariátus diszkriminációjára a 19. században? Nem a gyárban dolgozó emberek, hanem az intellektuelek, gyakran burzsóa családokból jövő fiatalok, akik sikra szálltak a munkavállalók jogaiért. A diszkrimináció soha nem lehet egy soha nem lehet diszkriminációval magyarázni a terrorizmust, de persze ez egy összetevő lehet annak, hogy valaki terroristává válik, és éppen ezért fontos, hogy nyitott szemmel járjunk és fellépjünk a jelenség ellen. Utolsó észrevételem, fogadjuk el a sokszínűséget építsünk ki a diverzitáson alapuló narratívát, a sokszínűségen alapuló narratívát. Hogyha erről a problémáról beszélünk, gyakran csak menekültekről beszélünk a társadalomban, és elkezdjük mondani, hogy persze nekik adaptálódniuk kell, meg kell tanulniuk a társadalmi szabályokat, ez igaz, de a fiatalok már gyakran itt születtek, az ő társadalmuk is ezek közül sokan radikalizálódnak. Ezt el kell fogadnunk, tehát minnyájunknak az új realitáshoz kell igazodnunk, nem csak nekik kell ezt elfogadniuk, hanem nekem mondok egy példát. 14. generációja él a családom ugyanabban a városban, de én vagyok az első, aki egy sokszínű mehelemben él, ahol el kell fogadnom, hogy minden második gyermek migrációs háttérrel rendelkezik. Ezt el kell fogadnom ne legyünk, legyünk olyanok, mint John F. Kennedy, ne csak azt kérdezzük, hogy mit tehetnek mások a mi sokszínűségünk megteremtése érdekében, hanem kérdezzük azt is, hogy mit tehetünk mi annak érdekében, hogy az ős sokszínűségünket elfogadjuk. Végezetül, és ez az utolsó észrevételem, eh, küzdjünk, harcoljunk a vahabista propaganda ellen. Döpré úr mondtam, hallottam, hogy az USA elfogadta, Japán fogadta volna a japán propagandát a tévében a háború alatt. Tudják, hogy mi mit fogunk el? A belga antiterrorista terrorizmus elleni szervezet beszámolója hivadok, hivatkozok, és ők azt mondták, hogy 74 milliárd milliárd eurót fektettek be az öböl államok a vahabista propaganda terjesztésébe csupán Európában. 74 milliárd eurót. Az öböl államok. És tudják ennek mi a következményem? Hogyha én mondjuk muzulmán kulturális identitással rendelkezem, nem is vallási identitással rendről beszélek. És tudni szeretném, hogy mi vagyok, és fölmegyek az internetre, vagy elmegyek egy könyvtárba, vagy egy könyvesboltba, az, mit 95%-a mindennek, amit találok, tiszta vahabista propaganda és a vahabizmus, egy totalitárius újraértelmezése egy nagyon gazdag és sokszínű ö, vallásnak és egyszerűsítése. Muzulmán gyerekek ö, kell gyakran Kordobába megyünk Mehelemből, és megmutatjuk, hogy milyen gazdag kultúra volt az iszlám Például Avarus Léb ézett a 11. században Kordobában, és azt mondta, hogy két út vezet az igazsághoz, a racionalizmus vagy a szentkönyv. Mi több, ők azt mondták, hogy ez a tanító azt mondta, hogy a gondolatnak a prioritása van, hiszen a szentkönyvet is értelmeznünk kell. Ez olyan, mint a, a, a vahabista ideológia pedig olyan, mint hogyha a Bibliát szó szerint akarnánk ért, értelmezni. A tanulás, a gondolkodás, a szabad gondolkodásra szólít fel ez az iszlám tudós a 11. században, ez teljesen ellentmond a, tizen, a vahabista ideológiának, amely egyszínűre fest mindent. Mondok egy agresszív példát mondok. Elfogadnánk-e, hogyha a nácik uralkodnának Németországban, hogy ilyen aktív propagandát folytassanak az országunkban. Már pedig ezt teszik az öbel államok, hatalmas ösztöndíjakkal stafírozzák ki a fiatalokat, akik az öbel államokban mennek, és szalafistaként térnek vissza, és ez semmilyen módon nem fér össze a más iszlám hagyományokkal. Nem csukhatjuk be szemünket, nem maradhatunk tétlenek, ne beszéljünk az európai iszlámról, az iszlám emberek végezzék el ezt a munkát, de beszéljünk arról, hogy vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy büszke európai vagyok, a, fontosnak tartom a felvilágosítás értékeit, de ugyanakkor muszlim is vagyok. Ez minden vallásban lehetséges, de ez egy folyamat. Tehát fontos, hogy a vahabista ideológia ellen fellépjünk, amint azt mondjuk, hogy az iszlám veszély, akkor voltak éppen a szélsőségesek nyelvét beszéljük, a vahabista nyelvet beszéljük. Ő voltak éppen azt akarják, hogy normatívan és negatívan tekintsünk az iszlámra, már pedig ezzel a mi muzulmán állampolgártársainkból totalitárius ellenséget alakítunk ki, és sarokba szorítjuk őket, helyet, hogy emancipálnánk őket. Nem agresszív, hanem integratív módon is. Azt hiszem, hogy ha ez megtörténik, akkor szép jövő előttünk. Az én városom, persze szerencsések is voltunk, ból senki nem ment el Szíriába. És ez mondjuk egy hatalmas különbség Brüsszellel, Antwerpennel vagy Vilbordéval. Azért tudtuk ezt elérni, mert egy integratív, pozitív út mellett tettük le a voksunkat, nem csoportban gondolkozunk, az elveink mellett harcolunk, de nyitva állunk a változás alapján, az értékeink alapján történő változás alapján. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur le maire. Köszönöm szépen, Szomersz úr. Köszönjük szépen ezt az eltökéltséget, a beszámolóját, és köszönjük, hogy egy nyílt társadalmat szeretne érvényesíteni. Köszönjük szépen, mielőtt a kollégáknak megadom a lehetőséget, Falek asszonynak adok szót 10 percben körülbelül. Dear members of ladies and... Kedves képviselők, hölgyeim és uraim, én is megpróbálok hangolul beszélni, és megpróbálok ugyanilyen meggyőző lenni, mint az előttem szóló polgármester úr, aki kiváló munkát végez a terepen, és látjuk, hogy milyen eredményekkel. Nos, az én felszólalásom arra szól, hogy a Belga Zsidó Múzeum milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy meg tudjuk előzni a radikalizációt. A belga zsidó múzeumot terrorista támadás érte 2014. Eh, május 14-én. Eh, Medina Musa feltételezett eh, elkövető három ember életét oltotta ki. Francia dzsihadista volt, márciusban Márszájban letartóztatták, és a jövő év elején kerül bíróság elé. A támadás után a múzeumot be kellett zárni 5 hónapra nyomozási célokkal, ideiglenes kerítással 5 hónap után tudott megnyitni egy francia karikatúrista kiállításával. And beyond remain our core activity. The main concern a legfontosabb aggályunk az volt, hogy hangsúlyozni tudjuk-e e, a zsidó kulturális történelem fontos elemeit, abban, hogy rámutatunk arra, hogy milyen közös tulajdonságai vannak más kultúrákkal, más vallásokkal, milyen kölcsönös érték átadásra, átfétésre, értékcserére került sor. A múzeumot a vita, a párbeszéd, a találkozás terének tekintjük, vonzania kell az embereket, minél több és minél szélesebb hátterű, sokszínűbb, minél szélesebb életkori csoportokat képviselő nézőket, látogatókat kell becsábítanak a múzeumba. Állandó kiállításaink vannak időszakos kiállítások mellett, és számos eseményt tartunk, konferenciát, filmvetítésekre kerül sor, műhely munkára, koncertekre. A párbeszéd érdekében úgy döntöttünk, hogy a marokkói zsidók esetét mutatjuk be, fotókiállítás formájában. 100 fotót állítottunk ki, amelyek az 1950-es évek elején készültek. Ahogy látható a képeken, nehéz megkülönböztetni a zsidókat a, a muszlimoktól a rituális állatvágást bemutató fotók például különösen világosan mutatják, hogy nem nagyon vannak különbségek. Ugye azt is meg tudtuk mutatni, hogy a marokkai származásúak igenis büszkék lehetnek a közös örökségükre, és hogyan tudnak együtt élni, hogyan tudtak akkor Észak-Afrikában együtt élni az zsidók és a muszlimok láthatóak a képen szegény zsidó gyerekek, ami kiválóan felhasználható a sablonok ellen, hiszen egyáltalán nem igaz, hogy minden zsidó gazdag lenne. A Monabeki Szociális Integrációs Ház és több hasonló szervezet együttműködésével sikerült olyan kiadásokat is szervezünk, amelyeket el tudtunk vinni azokhoz a közösségekhez, akik egyébként nem tudtak volna bejönni a mi múzeumunkba. Úgy érezték, hogy róluk szól a helyetás, büszkék voltak arra, hogy részt vettek ebben. Együttműködtünk egy középiskolával is, és ebben az iskolában 40 különböző országból érkező gyermekek tanulnak együtt, a szülők eredeti országát tekintve, és ma már rendszeresen a Zsidó Múzeumban járnak, mert tulajdonképpen az egyik olyan helyé vált a Zsidó Múzeum, amelynek a kiáltásaihoz maguk saját munkáikkal hozzájárultak, és, és ahol jól érzik magukat. Filmvetítésekre, koncertekre kerül sor, itt eh, egy dokumentumfilmet eh, eh, mutatnak az 1950-es évekbeli lefejezésekről, ahol zsidókat és muszlimokat fejeztek le. Ezen kívül egy izraeli szakács, séf mutatta be az arab és a, a zsidó ételeket, megmutatva, hogy hogyan függenek ezek egymással össze, hogyan termékenyítették meg egymást az összpo, arra kell összpontosítanunk, hogy mi az, ami közös, és nem arra, ami megkülönböztet bennünket a többiektől. Hogy a gyakorlatra is rátérjünk, a Ramadán végével a Zsidó Múzeumban szerveztünk ünnepséget. Ez volt az első alkalom, amikor a Zsidó Múzeumban egy, egy muszlim vallási eseményt szerveztünk, egy baráti közös étkezéssel több mint 250 ember e, jelent meg, és le kellett zárnunk a jelentkezést, mert megtelt a létesítmény. De meg fogjuk ismételni jövőre is. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy szakértőket, előadókat, e, e, intellektuális személyiségeket hívunk meg, a képen látható szerző a könyvét a mi múzeumunkban mutatta be, és az iszlám felvilágosodás lehetőségeiről beszélt, és a múzeumon keresztül így el tudjuk érni a fiatalokat, fiatalok szervezeteit. Szervezünk látogatásokat Európa zsinagógáiba, és egy alkalommal például egy Skárveki iskolából, ahol nagyon sok észak-afrikai és kelet-európai hátterű gyerek jár, egy zsidó gyerekek számára működtetett iskola tanulóival együtt vettek részt rendezvényeken, nagyon sok olyan család volt, aki Marokkóból az 50-es években gazdasági menekültként vagy migránsként érkezett. De mondhatnék másik példát is, a dzsihád témájában állítottak gyerekes színpadra egy előadást. A hangsúly azon volt, hogy vajon Brüsszel biztonságos kikötője a lakói számára. Fotók, személyes levelek, magánemberek, mindenféle emléktárgyai mutatták be a migráció történetének 200 évét. Száz család érkezett ide a világ öt kontinenséről az átlók adományozott több száz kép látható itt a falon. Fontos, hogy a látogatók érezzék, hogy egy nagyobb történetnek a részesei. Itt például a fiataloknak lehetőséget adunk arra, hogy, hogy összekössék egy szállal azt, ahonnan származnak, azzal a helyel, ahol élnek Ugye az volt az alapvető elképzelés, hogy a zsidó migráció tapasztalatát mutassuk be, de állítsuk párhuzamba azzal, hogy más népek megérték a saját migrációjukat. Közös érzések, közös tapasztalatok, közös élmények, programja ezek, és igyekszünk a nagyon finom nüanszok bemutatására is tehát úgy gondolom, hogy egy kulturális intézmény számára alapvető fontosságú, hogy a napi kúrens tapasztalatokkal, élményekkel valamilyen módon foglalkozzon. Egy másik kezdeményezéshez ugyancsak hozzájárultunk, ez egy tudományos konferencia volt az iszlám és a, a zsidó világban a nemek szerepével kapcsolatban Nyugat-Európában azt látjuk, hogy az ilyen, tehát azt látjuk, az ilyen kezdeményezések a tudományos és aktivista hálózatok összekapcsolására eh, rendkívül fontosak, és eh, a, tulajdonképpen a következő lépés az lenne, hogy a terepen hozzunk eh, létre új projekteket. Összefoglalva, én már négy év telt el 2014 óta, a terrorista támadás óta, azóta a múzeum igen sikeresen tud, be tudta mutatni azt, hogy miben, mi az, ami összeköt bennünket, hogy jobban megérthessük a zsidó történelmet, mindannyian közös történelmetét, hogy jobban megismerjük egymás kultúráját, és megtanuljuk tisztelni egymás kultúráját. Köszönöm szépen! Merci! Köszönöm szépen! Kolek asszony. Köszönjük szépen ezt az előadást. Örülünk annak, hogy újra meg tudták nyitni a múzeumot. Most pedig Terionnak adom meg a szót. Parancsoljon, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást. Először is elnézést kérlek, eh, azért, mert franciául beszélek, inkább, mint angolul. Másrészt pedig nem tudom, hogy a, igazából a panel igényei reagálok-e. Én itt egy kötetet szeretnék bemutatni a kiskorok radikalizációval kapcsolatban, és Franciaországon az ifjúság jogi védelméről. Az igazságszolgáltatásról szeretnék néhány szót is szólni. Röviden a tanulmány 133 fiatalt vizsgáltuk meg, akikről jelezték, hogy radikalizálódtak, és őket terrorizmus miatt követték, illetve radikális magatartás miatt, illetve polgári bűnügyi elültetés folyt ellenük. 60 interjút folytattak a szakértők, annak érdekében, hogy a logikát megértsék. ...133 fiatalról van szó, több ezer oldalról, fejegyzésről, a, vá- a viselkedési módozatok is különbözőek, a kérdés pedig az volt, hogy mindezt hogyan uh, állítsuk össze, annak érdekében, hogy a legáti jelenséget általában megértsük. Uh, híres francia szociológus készített uh, az öngyilkosságokra egy tanulmányt, és megvizsgálta azt, hogy mik is az okok, illetve a radikalizáció okai mik. különböző osztályozást alakítottak ki, két kritériumot állapítottunk meg. A, a családi szabályozás, mint kritérium, hiszen ennek e, erőteljes hatása van, illetve a szülőknél megvizsgáltuk, hogy ők követik a gyermekeiket, vagy inkább nincsenek jelen. második kritérium az integráció foka. Ők az utcán vannak, eh, részt vesznek a politikai, vallásos eh, tevékenységekben, vagy inkább izoláltak a saját univerzumukban, a családjukban. Két kritérium a szabályozás integráció, e, nem erőteljes családi szabályozás, e, izolált e, lét. Tehát ez két kritérium, és négy típusú radikalizációt tudtunk ezek alapján beazonosítani. Az első az enyhe radikalizáció. Itt a családi szabályozás gyenge, Olyan családokról van szó, ahol nagyon erőtesek az ellentétek, és a szülők kevésbé kísérik, vetik nyomon gyermekeiket. Egy elkölcsi kódex elfogadása nagyon fontos. A második típus radikalizáció a rebelis radikalizáció, és igen erőteljes a szülői ellenőrzés ezekben a családokban. mert hát, itt hát nehezen tudnak kikerülni a, a család a szülők ellenőrzése alól, és éppen ezért olyan diskurzusokhoz csatlakoznak, amelyek a család ellen szólnak. Az agnosztik radikalizáció a harmadik típusú, itt is gyenge a családi figyelem, és itt bandák alakulnak ki a család mellett, tehát közösségekbe csoportosulnak a fiatalok. Itt az identitás nem teljes mértékben struktúrálja a folyamatot. Erről a három formáról szeretnék beszélni. Itt van el is a logika, hogyha megnézzük a tinédzserek viselkedését, itt, eh, illetve a bandázás logikája együttesen érvényesülnek. A, a harmadik típusú radikalizációnál ez különösen érvényesül. A felforgató, a vallási, politikai jellegű gondolkodás is érzékelhető. Megpróbálják megváltoztatni a, a helyzetet a családon belül, az egyensúly helyzetet, konfliktusba kerülnek a családdal, a rendőrséggel, az igazságszolgáltatással, az iskolával is, és ez félelme tölti el a családokat, a szülőket is. Gyakran találkoznak a szociális szolgálatok ezekkel a fiatalokkal, és nagyon törékenyek ezek a fiatalok. A szülők gyakran hosszasan munkanélküliek, korán kerültek ki az iskolából, illetve ezek a gyerekek maguk is. Már a rendőrség ismerjük a bűncselekmények miatt, illetve az igazságszolgáltatás is. Tartom az időt, és az utolsó formáról beszélni, ez legritkább ez az utopisztikus jellegű radikalizáció. Nagyon erős a szülői ellenőrzés, de kevésbé konfliktusos. Ez intellektuális szinten zajlik főként, és ezek azok a, a, a, a kiskorok, akik a legsősebb bűncselekményekben részletek, például a merényletek előkészítésében. Nem Mm, tudok kitérni a statisztikai adatokra, de készült egy felmérés ezekről a fiatalokról. Az utopisztikusok, veszélyesek, és ők az agonisztikusokkal, agnosztikusokkal szemben jelentétes ellenpólust képviselnek. Általában észak-afrikai származások ezek a fiatalok, és szegény negyedekből származnak viszont szociális és gazdasági szinten stabilabb helyzetben vannak. második meglepetés, a gazdag családból származó fiatalok iskolában vannak, az agnosztikusokkal ellentétben. Ez az általános iskoláikat érinti. harmadik pont, őket nem ismeri a rendőrség és az igazságszolgáltatás tehát a, a radikalizáció előtt senki nem lett figyelmes rájuk. Ezek az első eredmények. Ismétlem magam, még sosem bűncselekményeket követik el, de szociális szempontból a leginkább gazdagok. Hogyan oldjuk fel ezt az ellentétet, valahogy magyarázzuk sematikusan vizsgálva az első pont, első generációs bevándorlók a szülők általában, és ezt a gyermekek pozitívan élik meg. Származási országokban kis gazdák voltak, de most eh, képzett munkások, tehát a bevándorlás Eh, ezeknek a családoknak kedvezett. Vannak olyanok, akik elvágták a kapcsolat a eh, származási országaikkal. Itt az asszimiláció folyamatos nagyon e, e, intenzív. Ők franciák szeretnének lenni. A szerzős őszek ritkán adják át. Mm, gyakran nem gyakorolják a, a vallást, és nyilván a nyelvet sem beszélik tökéletesen. Különböző családoknál nagyon fontos, hogy a gyerekek sikeresen elvégezik iskoláikat. Tehát itt az integráció az iskolai sikerek alapján történik, ez meghatározza azt is, hogy hogyan működik a család. A családok, a szülők megtesznek minden annak érdekében, hogy jól teljesítsenek a gyerekek az iskolában. Hát ezt már a lakásaikon is látjuk, és általában, hogyha csak egy közös lakótér van, akkor ez a tanulószoba. Ezek a gyerekek az iskolában nagyon jól teljesítenek, legalábbis az iskola elvárásának megfelelően. Csak nagyon röviden, paradox módon és ez az első fontos pont. Az iskolával néhány öntetes a kapcsolatuk. A dzsihadista ideológia speciális célok miatt valósul meg, vagy harmadik évben, a gimnázia végén, vagy pedig a második osztályban. Itt nagyon fontos döntések is születnek a továbbiskoláztatással kapcsolatban. A többség számára nehéz gimnáziumba elkerülni. Homogének ezek a társaságok, és nagyon fontosak az elvárások is. és gyakran rasszizmus áldozatai társaik kigunyolják őket. A gimnázium végén a megbukást nagyon nehezen élik meg. Mindjárt befejezem, gyorsan folytatom, csak nagyon röviden, gyorsan. Ami az intellektuális rekonverziót illeti, az iskolai szankciók, amint az iskolában problémáik lennek, a családban is a meg nem értettség érzése tölti el őket, Az iskolai szankció, szankció után a, ez az a probléma, hogy a bandáktól elvágják őket, a szülők ellenőrzése nagyon erőteljes, és nagyon fontos ezeket a máshol befektetni. A dzsihadista cél, meg oldás számunkra, akik szeretnék ebből a körből kerülni fontos új célokat rögzíteni, amelyek felváltják a szülői ellenőrzést, és szeretnének új projektet kidolgozni, Nincs több időm, sajnos tovább beszélni. Az utopisztikus radikalizáltak mind-mind ismerik egymást egymás között az interneten keresztül, informális formális találkozókon keresztül, akik egy nagyon fontos közösséget képviselnek. Hát ők az embercsempészekkel távoznak, mert diabé vagy Resik Asim nevét említhetném meg. Hát nagyon fontos koherenciát teremteni. mindjárt befejezem. Fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy egy elkezdett társadalomban ezek az utopisztikusok megvannak. Hát nem mindig manipulálják az érintett fiatalokat, ők nem mindig csak áldozatok. Rashid Kessin vagy Marabassan közvetítőként is jelen vannak, de nem ellenőrzik magát a befogadást. Vannak nagyon fontos integritás kognitív kortizással bíró fiatalok, ezek manipulása fontos, A szíriai utópia kapcsán látnom kell azt, hogy ezek a fiatalok megpróbálják megoldani a rájuk vonatkozó problémát. Hát, eh, ha szeretnének munkát, fizetést, akkor ezt az utat kezdik el. Tehát ők nem mindig csak passzív szerepet töltenek be. mindjárt befejezem. kölcsönös elvárásoknak létezik egy rendszere, folyamatokkal kapcsolatos elemeket is vizsgálják. A merénylet kísérleteknél a csoporttól való eltávolodás is felmerül. Csak később tudtak visszatérni a csoporthoz, és itt derültek ki a radikalitás elemei. Mindjárt befejezem. Elnézést, hogy én hosszan szóltam. Két dolgot hangsúlyoznék ki. Nagyon sok példát tudnék mondani az eredeti tanulmányból. Nem megfelelő reagálás csak sősbítja a viselkedésüket ezeknek a fiataloknak, és így ők elmozdulnak az agnoszticitás felé. Pontosan ebben analizáljuk el ezeket a problémákat, és ezek a fiatalok lázálnak. Egyetetek önökkel abban, hogy a deradikalizáció nagyon bonyolult folyamat, Hát korábban beszéltem arról, hogy nagyon gyakran az eltökéltek hiszem börtönben kell, hogy legyenek. És a kérdés nem csak a derelőző kapcsán merül fel, hanem a távozás kapcsán. Nagyon sok harcos megpróbál úgymond elmenekülni, Baszkföldön is sokan továbbadták a saját lelkesedésüket a dzsihadisztáknál, ez már bonyolultabb. Képzeljük el a fiatalokat, akik börtönben vannak. Nagyon fontos, hogy valamire tudjanak támaszkodni, és itt nem tudunk egy politikai nézetet megvédeni. Hát itt szép lassan, fokozatosan egy keret jön létre. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokáig szóltam. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük, Kári úr. Teljes mértékben tisztelőn tartotta az időt. listákat kérem meg arra, hogy esetleg tegyenek fel kérdéseket. Most a képviselők Arnold Dungeon, Cornelia van Ernst, Geoffrey van Orden, Arnold Dungeon. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Köszönjük szépen ezeket a nagyon érdekes előadásokat, amelyek azt példázzák, hogy nagyon sok elmondásos elem van és egy kicsit több idő telt el a jelenségek óta, az utolsó hullámhoz képest is sikerült jogi, szociális szempontból is kezelni ezeket a témákat, konszolidáltatok alapján. Sajnos nagyon sok politikai szociális reakció, amelyek nem a leginkább elfogadottak. Köszönöm szépen, hogy bizonyos dolgokat perspektívába helyezett. A második pont, a, a polgármester urat hallgatva, nem tudom, hogy, hogy az ideológiának mi a szerepe, mi ez a szerep. Vannak vezetői a csoportoknak olyan személyek, akik eh, manipulálhatóak. A például mai napig eh, szerepe van, nem lehet egy teljes amalgámat kialakítani, de egy adott ideológia véleme vissza és vissza kerülhet. Ez ellen nehéz küzdeni. Második megjegyzésem, és ez is inkább egy kérdés, Ami a radikalizációt a tettekre való áttérést illeti, vannak-e olyan elemeink, amelyek lehetővé tenni, tennék a cselekvésre való áttérést egy külső színházban, illetve az ember saját országok között. Tudjuk, hogy a profilok nem ugyanazok, Értek készek ezek a személyek a származási országban merényletet elkötni, követni. És mennyiben tudnak különbséget tenni azok között, akik eh, valóban potenciálisan a tettek mezeire répnek. Köszönöm szépen, Cornelia Ernst. Köszönöm szépen. Nagyon kíváncsian vártam ezt a pódiumbeszélgetést, és nem is vagyok csalódott. Mehelenben jártam egy-két kollégával önöknél, megnéztük közelről a Mehelen, azt, ami Mehelenben történik. Tényleg fantasztikus. Große Klasse, ahogy németül mondjuk. Eldobom az agyam. De persze az a kérdés, hogy a muzulm, nem muzulmán lakosság hogyan reagál mindenre, ami történik, és hogyan viselkedik a helyi lakossággal, hogyan kommunikál az irányokba, hogy megmutassa a projekt értékeit. Mert például Németországban előfordulhatna ez jellemző volna, hogy azt mondják, hát mindenki csak a bevándorlókkal, a migráncsokkal foglalkozik, el pedig nem. Aztán a másik kérdésem a Zsidó Múzeum eh, munkatársához irányítom, irányozom úgy beszélt erről, mintha ez teljesen normális volna, hogy zsidó és muzulmán állampolgárok e, ilyen lazán beszéljenek egymással, de hogy érte ezt el? Hát nem volt ez ilyen egyszerű. Más kontextusból, más helyről. Tudom, hogy e, az ember e, Ponciushoz, meg Pilátushoz szaladgál, hogy e, összehozza ezeket a közösségeket, ezeket a communityket. Ön hogy ért el? A harmadik kérdésem a harmadik előadóhoz intézem. Azt mondja, hogy tudom, hogy hogy működnek a fiatalok, hogyan, milyen mediátorokkal tudja elérni őket. Nekem például egyszer egy muzulmán szociális munkás azt mondta, hogy amit ti csináltok, az nagyon szép, de nem tudtok segíteni, mert mi tudjuk, hogy hogyan működnek, ezek az emberek hogyan gondolkoznak, hogyan éreznek. Mi történik azokkal a fiatalokkal, akik integráltak, gazdag, jól szituált családba születnek, és utána egyszerre csak mégis radikalizálódnak? Mi történt velük? Hol siklottak ki? esetleg muzulmánként érzik magukat kiszorítva? És van még egy kérdésem. Mit, mi szerepeljen a mi jelentésünkben, amelyet mi ter adhok bizottságként készítünk? Mi a legfontosabb ajánlása, javaslata? Mi szerepeljen a jelentésünkben? Miről ne feledkezzünk meg ebben a jelentésben, amelyel mi a tisztelt ház fele fogunk fordulni elkészítve a saját jelentésüket. Köszönjük szépen, Cornélia Ernst! Az első kérdéskört lezárandó Geoffrey Van Ordennek adom meg a szót, és utána pedig önök kapják meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm, szeretnék az összes felszólalónak köszöntet mondani. Úgy gondolom, hogy főleg azt, hogy felszólalása kimondottan inspiráló volt, de úgy tűnik, hogy mi vagyunk a saját ellenségünk hiszen egyrészt az integrációról beszél, és én ebben nagyban hiszek. A probléma viszont a számokban rejtőzik, és egyre eh, eh, jönnek, egyre nagyobb számban jönnek az emberek olyan országokból, amelyek inkubátorai, eh, keltetői a szélsőséges gondolatoknak, az erőszakos szélsőséges eszméknek. Ez probléma. Gyakran azt tapasztaljuk, hogy a más országokból hozzánk érkezők új életet keresnek, szeretnék lerázni az előző életük korlátait és talán az elnyomást, amelyet sokféleképpen megszenvedtek, majd amikor a saját hazánkban érkeznek, akkor azt látják, hogy ugyanaz az elnyomó rendszer várja őket, már ott is létezik és nem tudnak mit kezdeni, mert ezeken a közösségeken belül pontosan ugyanazok a megkötések és struktúrák élnek, e, e, és ugyanaz a helyzet, mint ami, ugyanazok a problémák, mint amelyek otthon is problémák voltak. Tehát amikor mi ezzel a problémával foglalkozunk, akkor természetesen tisztában azzal, hogy vannak közösségek, vannak közösségeknek vezetői, ők azok az emberek, akikkel kapcsolatba kell teremteni. Én nagyban hiszek abban, hogy kevesebb jogunk és több kötelezettségünk legyen az egyes polgárnak feladata van, és tisztában kell lenni azzal, hogy akár férfi, akár nő milyen feladatai vannak a társadalom egésze felé. Mégis az önök által említett és meghatározott problémákat teljesen konkrétan megfogalmazva fölmerül bennem a kérdés, hogy hogyan lehet ebből kitörni. Mechelenben úgy látszik sikeresen meg tudták ezt oldani, de máshol nem így működik láthatóan. Rabjai vagyunk a saját közösségeinknek és a saját közösségi vezetőinknek. Hogyan tudunk ebből a börtönből, fogságból megszabadulni? A a vous la parole, monsieur le maire. Okay. Uh, I start with... Ön ilyen szó, polgármester úr. Where you, your question is the, the real core of the challenge. Hát azt gondolom, Fanorden úr, hogy ez itt a kihívás kulcsa, lényege. Hogy őszinte legyek, ha valami történik, és az emberek azt mondják, hogy ültessetek le egy szimbolikus esemény, egy rabbit, egy eh, keresztény papot és egy, ra, és egy um, imámot, akkor ez nagyon könnyű megtenni. Mindig találunk egy egyetlen robbi vagy imám nem fogja mondani, vagy pap nem fogja azt mondani, hogy nem megyek el. Ez egyszerű. De tudja, milyen nehéz? A szülőket meggyőzni arról, hogy egy olyan iskolába írassak a gyereküket, ahol sok migráns gyerek, migráns gyerek jár, és ne 5 kilométerrel odébb egy másik iskolába. Hogy arra bíz, arról győzzük meg őket, hogy olyan területen lakjanak, ahol sok migráns él. Persze, mindenki a saját közösségét úgy szervezi meg, ahogy akarja, ez az egyik alapszabadság. De azt gondolom, hogy a helyi közösségeknek arra kell fordítaniuk a pénzt, a forrást, a lót, paripát, a fegyvert, ahol um, az embereket közelebben, közelebb vihetik egymáshoz. Például nekünk van egy programunk az újonnan érkezőknek, um, kapnak egy barátot, uh, egy kirendelt barátot, aki elmegy, bevezeti őket a városba, hollandul beszél velük, kávézik velük, elviszi őket esetleg a kocsmába is, de ha csak egy mentatára is. Új hálózatokat hozunk létre, és persze befolyásolják majd az embereket. Van egy szervezet, amely meggyőzni hogy a migrációs háttérre rendelkező ö, többségi iskolákba is beírassák a gyerekeiket, és elértük azt, hogy vegyes iskolák jöttek létre, és a sport egyesületekben is ezt csináltuk. Így kell ezt a munkát végezni. Nem ismerem el a közösségi vezetőket, kinevezhetik magukat, hogy ők a közösség vezetői, de egyetlen egy igazi közösség van, ez pedig Mesz Mechelen közössége. Az összes, és ebben egyéni egyének, individuumok vannak, de én nem fogom ezt strukturálni, nem fogom community alapon, közösségi alapon beosztani az állampolgárokat a szomszédsága alapján, vagy a városrészek alapján esetleg igen. Nem akarok a migrációs politikáról beszélni, ez túl nyúlik az én hatáskörömöm, De hogyha hátrébb lépek egy picivel, akkor arra gondolok, hogyha az ember a közel-keletenél mit lát. Azt, hogy sok ezer ember, aki Európában nőtt fel, jön hozzánk és gyilkolászik, aztán pedig visszamegy Európába. Így látják ezt. Ezt eh, a közel-keleten. Azt látják, hogy eh, a saját terroristáink végezték el a piszkos munkát itt Belgiumban a támadások során. A mi gyerekeink tértek rossz útra, ez a mi problémánk. Tehát nagyobb léptékben, bátrabban kell rátekinteni mindenre. A második kérdés, hogy a nem muzulmán többség hogyan reagál. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, és hogy elismerjük, hogy lássuk, hogy hosszú időn keresztül migrációtra úgy tekintettek, hogyha ez egy lefele vezető spirálba vinni a várost, piszkosabb lesz az utca, veszélyesebb lesz éjszaka sétálni. Ezt meg kell változtatni. Például meg kell változtatni a hozzáállást, biztosítani kell, hogy tiszták maradjanak az utcák, megmaradjon a biztonság. Persze populista módon is megteremthetjük ezt, ahol a biztonsági kártyát játsszuk ki, vagy pedig megfelelő módon tehetjük ezt meg. És valóban a biztonságot arra használjuk fel, hogy az embereket közel vigyük egymáshoz. Szociális elkötelezettséggel is megoldhatjuk ezt a kérdést, hiszen meg kell mutatnunk, hogy egy bizonytalan városban a legelőször a szegény lakosságot érintik a bűncselekmények. Hogyha ellopják az automat? Hát én egy középosztálybeli ember vagyok, majd a biztosítom vesz nekem egy újat, de hogyha szegény vagy, és a használt autódat ellopják, akkor ez egy katasztrófa. Az én gyerekeim egy jó középosztálybeli öm, lakóterületen laknak, de hát neveljék fel a gyerekeiket, ahol öm, hogy olyan területen, ahol a rendőrségre ellenségként néznek. Hogy lehet itt felnevelni egy gyereket? Hogy lehet ugyanezeket az értékeket közvetíteni számukra, mint a mi számunkra? Itt kell biztonságot, tiszta utcákat, parkokat létrehozni, és ezzel egy integratív társadalmat teremtünk meg is. Úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik félnek a társadalom változásától, azoknak azt kell mondani, hogy garantálom számotokra a biztonságot, a tiszta utcákat, az én városomban nem megy semmi se rosszul. És akik nem örülnek a nagy rendőri jelenlétnek, akkor azt mondom, hogy nem azért van itt a rendőrség, hogy kriminalizáljon csoportokat, vagy polarizáljon, hanem integratív társadalmat teremt meg. Így egy új paradigmát kell létrehoznunk. A volt baloldali, jobboldali stratégiák és narratívek lejártak. Csődöt mondtak, új, pragmatikus, voluntarista stratégiákat kell kidolgoznunk. Erre lehetőség van. Tudom, hogy honnan jöttünk Mehelemben. Megnézhetik a 90-es évek helyzetét. Belgium betegvárosa volt a legmagasabb bűnözői arányjal. A helyi hatóságokban alacsony volt a bizalom mára, pedig referenciaváros lettünk. 20 év alatt el lehetett ezt érteni. Mi több, még büszkék is vagyunk, hiszen megmutatjuk Európa többi részének, hogy sikeresek lehetünk. Persze, jó ö, polgármesterként büszkéve kell tennem az embereket a diverzitási történetre. De hát persze lehet, hogy én néha túl messze megyek ebben a propagandában, de hát ugye ez a dolgom. De 2000-ben a 30 eh, mért város között a legalacsonyabb volt az önkormányzatba vetett bizalom. Ma pedig a legmagasabb az önkormányzatba vetett bizalom, Mehelemben és Gentben mindketten első helyen állunk. 15 év alatt sikerült ezt megváltoztatni, egy integrációs politikával és egy megfelelő biztonsági politikával. De ezt mondják, hogyan lehet ezt összekapcsolni? Hát igenis össze lehet kapcsolni, ez a logikus, de ez nem illik bele a klasszikus baloldali, jobboldali paradigmából új utakat kell keresni, ez a megoldás. Fel kell törni a community és tényleg az egyéneket kell látni, akik a városban élnek, össze kell őket hozni. Persze ez nagy energiákat igényel, de az emberek előbb-utóbb ezt elfogadják. Persze lesz, aki nem lesz erre hajlandó. De azokkal kell dolgoznunk, akik hajlandóak, a készek, hajlandók a bátra koalíciót kell létrehozni. Köszönöm. Sí, euh, Köszönöm szépen. Helemben 80 ezer eh, laknak, nem egy kis faluról van szó. Szeretnének szólni? Barantoljanak, köszönöm szépen. Ernst asszony. Franciául válaszok, ha megengedi. Ön azt kérdezte, hogy mutassak olyan képeket, amelyek a normál állapotot tükrözik, de ez a normál állapot ma létezik. Ahogy a polgármester úr elmondta, a diversitás létezik, és a személyek nagyon különböző módon élnek két iskolát mutattam, Skerbekét és egy Forel uh, iskolát, ezek két különböző világ, 92-es uh, villamossal kell közlekedni, az üklei térségből Skerbe aljára megy ez a villamos, de senki nem utazik végig. Uh, uh, és ez már egészen kiskorban kezdődik. Meg vagyok győződve arról, hogy ezt a munkát már az alsós, alsós korban kell kezdeni, azért, hogy a az iskolások tudják azt, hogy vannak más gyermekek is, máshol élő gyermekek, különböző háttérrel. Nagyon fontos a zsidó múzeum számára az imázs megváltoztatása. Fontos, hogy ne pusztán egy megemlékezési E, imázsa legyen, és a humor támaszkodva nyitottuk meg a kiállítás, Marcel Gottlieb, egy nagyon jelentős francia e, képregényíró, Fontos, hogy ne csak az imámot, a rabit és a, a papot jelenítsük meg. Fontos, hogy ők megjeleníthetőek legyen közösen körülmetélés kapcsán például ezeket eh, európai szinten megkérdőjeleznek, de a helyszínen is. A zsidó múzeum fontos, hogy betöltse eh, az oktatási misszióját, és kiderül az is, hogy a judaizmusnak különböző formái vannak. Én Winehouse-t mindenki ismeri, Miért jött uh, ide a Rodani kiállítás? Nem azért, mert komikus volt nagy hofsztár, hanem azért, mert a szekularizmus judaizmusnak nyílt judaizmusnak képviselője volt, majd tipikus uh, Európa uh, nyugati részére. Tehát nagyon fontos családi ünnepeket megtartani, és emlékezni arra, hogy volt egy dédény nagynapapa, aki 1900-ban Minskból érkezett ide. Tehát egy új közönséget tudnánk megközelíteni ezzel. pedig a különböző származást illeti, néha itt nehéz a helyzet, különböző módon lépünk fel, és vannak olyan szerepek is, amelyek partnereket, bizalmas partnerek töltenek be. Azt mondják, azt mondjuk, hogy mondjuk meg helyi szinten történik ez a támogatás, nyújtás, Brüsszelben egy élnek, és uh, ugyanazok a személyek aktívak a kisebb városokban, mint például uh, Mehelen. Hogyha nem hívjuk meg az embereket, nem jönnek, meg kell hívni őket, ez az összes közösségre igaz, és a zsidó közösségre is, hogyha nem hívjuk meg őket, nem uh, lesz közel, kötelező érvényűvé, akkor ez bonyolultat teszi a helyzetet. Tehát fontos, hogy tudjuk, tartjuk tiszteletben a másikat, a másságot. Fontos, hogy az emberek e, e, jönnek, meghívjuk őket, jönnek. A bevándorlásról szóló kiállítás, szíriai fiatal jött megnézni, iraki fiatal, szudáni lány, és ők etikai szinten, politikai szinten elfogadták azt, hogy a kamera előtt zsidó múzeumban megosztják a tapasztalataikat. A szíriai úgy érezték, hogy a kiállítás reagált az igényeiekre, illetve egy másik szíriát is megszólítottak a kiállítás kapcsán. Ez pedig nagyon fontos számunkra. Nagyon fontos a nyitás, a megközelítés helyes kiválasztása, és közösen dolgozunk a berlini zsidó múzeummal, több mint 50-en dolgoznak ott, és a költségetésük is egészen más. Köszönöm a figyelmet! Sorrendben válaszolom meg a kérdéseket, még mindig franciául. A kollégák öt kérdést szeretnének feltenni. Tolmácsok 18 óráig vannak. Rövid leszek. Tehát nagyon fontos az ideológia. meg kell érteni azt, hogy van egy elem, amely segít megmagyarázni az elmúlt időszak dzsihadista folyamatait. Fontos, hogy a hatóságok megfelelően erőteljesek legyenek, és az ideológia az, amely lehetővé teszi az egészen különböző típusú embereknél az apró kiigazítást, Nincs eh, megfelelő számú elemem azokról, akik eh, tám, távoznak. Olyan fiatalok például, akik átlépték a török határt. Négy-öt ilyen esetünk van, nem tudom megmondani pontosan mennyi. A bevétel nagy része, tehát azok nagy részek itt távoznak ők nem fiatalok már, és az újságokra támaszkodnak. Sok fiatal találunk korábbi bűn, bűnözőt, aki azután találja magát, és ezt az utat azért választották, mert előbb pillanatban csak ez volt számukra a lehetséges. Ami az előnyben részesítést illeti, eh, itt ennek a kiváltó okát nincs egyetlen eszköz, kiváltó eszköz. Érteni kell azt, hogy nagyon sokan úgy gondolják spontán módon, hogy ez elfogja őket, mintha valami vírusról lenne szó. A radikalizáció egy hosszú folyamat, egy folyamat, lehetőség van a e, folyamat továbbvitelére, tehát meg kell nézni azt, hogy melyik e, tény a jobban meghatározó elnézést, de látnunk kell azt, hogy itt ilyen elem igazából nincsen. Ami pedig a legfontosabb ajánlást illeti, amelyet nem szabad elfelejteni. Tudom, hogy ezzel nem fognak megelégedni, elnézést kérek. Tehát egy olyan folyamatról van szó, amely mindig is kontextuális, illetve relacionális. Közintézmények szerepe nagyon fontos a radikalizáció kiirtásában, helyenként a növekedés erősítésével. Vegyünk egy példát, példát a fiatal korút elfogja a bűncselekmény miatt, és nagyon örömséggel börtönbe kerülnek. A rendőrségről közvetlenül börtönbe. Bennünket ez megvédett. Miért is? Hiszen túl fogják játszani a terrorista szerepet. Ez a többi eh, fogatartottat is lelkesíti, ez pedig csendet teremt hogyha a terrorista etikettjét, aki szintén ellent máshova, mert hát fontos ezt megtámogatni. Említettem azt, hogy egy bonyolult jelentésről van szó, a közintézmények szintén cselekedjenek, hozzájáruljanak ilyen vagy olyan módon. Tehát nem jogos ezt csak a fiataloktól kérni. Köszönöm. Katerina Kinicsi kap szót, utána Majté, majd Anna Gomez. A tolmácsok munka idejét tiszteletben kell tartanunk, mindenki legyen nagyon-nagyon rövid. Köszönöm szépen, tényleg nagyon gyors leszek, hiszen találkozhattam nem olyan régen McLean polgármesterével, és éppen ezzel a kérdéssel foglalkoztunk, amikor beszélgettünk. Egy szóval csupán köszönetet szeretnék neki mondani, mint minden felszólalónak, aki ide ma eljött. Köszönöm, hogy megosztották velünk a tapasztalatukat. A helyhatóság alapvető fontosságú fontos szerepet játszik abban, hogy igazi multikulturális, integratív közegben éljenek az emberek. Az iskola szerepét nem lehet kellőképpen kihangsúlyozni. Az is fontos, hogy valóban mindenhol a biztonságot is megteremtsük, ne legyenek olyan zónák, ahova nem lehet bemenni. Köszönöm szépen, hogy eljött, és nagyon fontosnak tartom, hogy a kölcsönös bizalom hangulatát teremtsük meg, csak így lehet a kultúrák cseréjét elérni, és csak így biztosíthatjuk azt, hogy ne féljünk egymástól. És ebben a munkában a helyhatóságok kult szerepet játszanak. Nagyon röviden, de még a többi témához is hozzá szeretnék szólni. A kutatások eredményei biztos nagyon érdekesek, de kérdezem magamat és önt is, hogyha egy kiskorúval, egy második generációs fiatallal van dolgunk, aki a radikalizáció útjára lépett, ön elemezte a radikalizáció nép négy típusát, de kérdezném, nem gondolja, vagy nem derül ki a tanulmányból, hogy a második generációs fiataloknál rövidre zárjuk a kört, mire gondolok? Hogy arra gondolok, hogy már a közösségben és a családban szívják fel ezt a kultúrát, és ezzel voltak éppen innen lépnek a radikalizáció útjára. Tehát fel lehet -e így lépni a radikalizáció ellen? Köszönöm szépen, Bernando. Köszönöm szépen, elnök asszony elnézést szeretnék kérni, hogyha ebben a pillanatban el kell mennem, mert szavaznom kell egy másik szakbizottságban, de csak nagyon rövidre foghatom magamat, hiszen a kérdésemet Fellek asszonyhoz intézem. Növekszik az antiszemitizmus Európában. És így az antiszemitizmus és a radikalizáció, a dzsihadista radikalizáció kapcsolatai egyre jobban a figyelme, figyelem homlok terébe kerülnek. De Ez egy nagyon, egy borzasztóan érzékeny kérdés, és ezt itt a parlamentben is megvitattuk. Kérdezem tehát öntől, hogy az ön tudása és tapasztalata alapján van-e más összetevője is a növekvő antiszemitizmusnak? Van-e más ideológikus összetevője ennek. Ideológiai, szociális vagy politikai oka. Annak a jelenségnek, amelynek tanúi vagyunk, hogy drámai módon nőtt az antiszemitizmus. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, elnök. Asszony, spanyolul beszélek. Les felicito a los tres. Szeretnék gratulálni mindhármajuknak, kiváló előadásokat tartottak. Az, amit a kizárólagos kirekesztő identitásról mondanak, az üzenetük nagyon fontos. Fontos azonban, hogy, hogy itt egy ördögi körbe záradik a kirekesztés és a, és a, a, a ennek alapján a radikalizálódás. Önök azonban megfogalmazták Eh, azt is, hogy eh, eh, mi lehet a kivezetés innen. Ennek a zenéjét már halljuk, a szövegét még nem látjuk világosan, mindesetre ez az a szöveg, amelyet meg kell szűnünk és bele kell szűnünk a saját munkánkba. Köszönöm, Majte, mondja az elnök, Anna Gomesnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nekem is volt lehetőségem látogatást tenni az ön városába, és nagyon nagyra becsülöm azt a munkát, amelyet elvégeztek ott. Kiváló munkát végeztek, és meggyőződésem, hogy azok a kollégák is, akik nem a el még az a városába, ma hallhattak róla. De szeretnék kérdést is megfogalmazni a hogyan tudják finanszírozni ezeket a programokat hogyan tudnak eh, ezek a nagyon is szociális jellegű politikákra koncentrálni, hogyan tudták bevonni a családokat, eh, hogyan tudták megakadályozni a radikalizációt, hogy tudták beazonosítani, hogy kik ezek a fiatalok, akiknek a radikalizáció eh, veszélye lebeg a fejük fögött hiszen ezek a fajta programok a költségvetésben nem nagyon szoktak beleszólni, és igazán nem is nagyon sokat beszélt a költségvetésről E, mind ezzel egy időben rengeteg e, finanszírozás érkezik tagállamainkba, Szaudarámiából például e, mecsetek építésére, és nem, és sok polgármesternek fogalma sincs arról, hogy ez mivel jár. Tudna esetleg erről beszélni egy kicsit nekünk, hiszen sok kormány az Európai Uniós tagállamon belül önkormányzati szinten, állami tagállami szinten igazándiból nem tudja, hogy mit tesz, hiszen az öböl államok erőinek adnak el fegyvert, például Európai Uniós tagállamok kormányai. Másrészt ugye ma is szakértőket hallgattunk, akik a börtönökben zajló radikalizációról beszéltek, és arról, hogy ezt hogy tudjuk megakadályozni és ugyanez a szakértő egyúttal beszélt az izraeli-palesztin konfliktusról is, és azt mondta, hogy tulajdonképpen ez a radikalizációs narratívának a központi kérdése, akár csak szíriai is. Tehát hogyan reagálnak önök ezekre a fel, ön ezekre a felvetésekre? Kérdés kollégák, köszönjük a kérdéseket, ezek egymást kiegészítették Azt javaslom, hogy úgy fejezzük be a vitát, hogy közben uh, mutakat, uh, lehetséges megoldásokat vázolunk fel. Köszönöm szépen, Aguilar úr. Ön beszélt az antiszemizmusról, más uh, tényezőket is említett. és a nyelvezet is meghatározó, a kisebbségek azok, akiket először célba vesznek, A fiatal radikalizáltak körében ez népszerű, de azt gondolom, hogy állandó formában olyan célokat is szolgálnak, amelyeket nem kéne. A bank sajtóban megjelent a következő, sokkolt mindez. Egy ortoz, ortodox zsidó képviselő um, Istenetetlen levételéről. Aberáns ez az eset. Felmerül a kérdés, hogy mi az, hogy ellenőrzünk, ellenőrizzük azt, hogy az önkormányzati listán szerepel-e zsidó ortodox. Ezek a kis dolgok néha engem igen sokkolnak, de fontos tovább lépni. Vannak olyan fiatalok, akik szenvednek a rasszizmus miatt eh, hosszú ideje, a diszkrimináció miatt is. Beszélünk a genocidiumról, de nem ez az első megközelítés, inkább a második. És vannak olyan személyek, akik túlélői a holokausznak, és személyes történetükről számolnak be. Ez sokakat megérint. A, nyilván a börtönben radikáló, radikalizálódók nem jönnek múzeumba, de fontos felhívni a figyelmet a problémákra. Fontos beszélni ezekről a témákról. Fontos a bonyolult konfliktusokról, mint az izrael-palesztin konfliktusról is beszélni. Vannak olyan látokat és csoportok, akik nem tesznek fel egyetlen kérdést az izraeli-palesztin konfliktusra. Ez azt jelenti, hogy akkor itt elszállszottunk egy alkalmat. Nagyon gyakran ez egy olyan dolog, amit nem ismernek a fiatalok, akik eljönnek a, a múzeumban, nem tudják azt, hogy hány zsidó él Belgiumon, 20 ezer, 30 30-40 ezer szeméről beszélünk. Nem tudják azt, hogy mikor jött létre az izraeli állam. Nagyon homályosok az elképzeléseik, mindez nem világos számukra tehát fontos ezeket a dolgokat részleteire bontani. Három ajánlás. Nem gondolom, hogy mindenre lesz időnk. A kultúrához való hozzáférés, a általános iskolától fogva. Általában a az általános iskolások azok, akik először járnak a múzeumban. Ez fontos, hogy mindenki számára hozzáférhető kultúrát közösítsen. Nem csak arról van szó, hogy ingyenes a múzeum, és gyakran nem mennek át másik negyedbe sem. A fiatalok, illetve az emberek fontosnak tartom a találkozás lehetőségének erősítését kezdeményezést indítani, ösztönző tényezőket erősíteni. Köszönöm. Köszönöm, Felek asszony. Önkimerítően megösszött a kérdéseket. Karié úr. Si je vais bien répondre, je vais, je vais essayer d'aller assez vite, euh, cette fois où il le faut. Euh, je, je... Szóval Katalini Kinicsi kérésére igyekszem minél gyorsabban válaszolni. A család fontos szerepet játszik, a családi keret ö, szerepelt a negyedik kategóriában, amit említettem. De nagyon gyakran a családi kapcsolatokat felszámolják az érintettek aztán vannak olyan algériaiak, akik mondjuk a, a polgárháború elől menekültek, hátat fordítottak az országuknak, nem is akarnak hallani algériai munkájukról. Egy szóban vannak olyanok, akik nem is gondolnak arra, hogy ők muzulmán származások volnának, már a szülők is hátat fordítottak a hagyománynak. Aztán amikor ezek a fiatalok elkezdenek közeledni a iszlámhoz, akkor a szülők nagyon dühösek rájuk. brûler leur vaisseau avec le pays d'origine. Donc ils le vivent très très mal en fait quand ça revient. Et ça revient quand Ça revient quand véritablement... Egy szóval, ez egy igazi probléma mindenki számára. Szociális projekciók nehezítik meg ezeknek a fiataloknak az életét, Hogyha például a gyerekek nem sikeresek az iskolában, akkor nem tudja, kihez forduljanak. A szülők elkeseredettek, tehát ezt is meg kell értenünk. A szülők elfordulnak tőlük. Csak ők más helyen keresik a támogatást, más támogatást keresnek. alternatív utakat keresnek. És akkor a szülők mondjuk azt mondják, hogy nem mehetsz ebbe a város részbe, de ők meg oda mennek. Egy szóval az elkötelezettség nagyon fontos, a radikalizáció azonban akkor történik, amikor a többi lehetőség kimerült, amikor már nem lehet elérni ezeket a fiatalokat. kevesekből lesznek tettesek. De sokkal később, akkor, hogyha már valóban minden lehetőség kimerült, ha már kábítószerkereskedelemmel vagy más tevékenységgel sem tudnak pénzt keresni. Ez az kvázi az utolsó opció. Ubali például Franciaországban tényleg minden kis piti bűncselekményt végigcsinált kábítószerrel kereskedelmet. Kereskedelmet is kipróbálta magát, aztán végezetül tényleg így került az iszlámisták hálójában. Köszönöm, polgármester úr. Három rövid mondat. Először is az öbölállamok, másrészt a bohabista propaganda eh, kapcsán mire van szükség? Egy bátor európai parlamentre, amely ha azt mondja, hogy az értékeinket magáévá teszi, és ha azt látja, hogy ezeket a propaganda támadja, akkor ezt meg kell állítani, ennek véget kell vetni, és ennek csak egy lehetőség van az Európai Uniós szinten. Másrészt úgy gondolom, hogy meg kell értenünk azt, hogy a terrorizmus elleni háború harc az mindig ott kezdődik, hogy olyan társadalmakat hozunk létre, amelyek integrálják a tagjaikat, nem a második, harmadik generációs embereket kell integrálni. Őket már integráltuk, beszélik a nyelvünket, a társadalmunk része. Nem másodosztályú, első osztályú polgáraink e, és nincsenek, nincsenek született e, előjogaink, születési előjogaink velük szemben. Talán találjunk ki e, hálózatokat. Nagyon sok helyes gyakorlatra vonatkozó terrorizmus ellen, radikalizációs ellenes hálózatunk van, de minden lenne, hogyha lenne egy pozitív hálózatunk is, olyan városokból, olyan szervezetekből, olyan helyekből, amelyek terepen találtak módot arra, hogy hogy tudjanak sikeresek lenni, e, ezek a sikerek hogy tudnának pozitívak, pozitívan, hogy lehetnének, hogy tudnánk megosztani őket pozitív szellemben. Ennyit szerettem volna. Merci. Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük mind hármójuknak. Maradjon még polgármester úr, megadjuk Mónika Holmeyernek, a társelőadónak a szót, hiszen így dolgozunk ma délután. Hét és fél órája meghallgatásokat tartunk, tehát köszönöm a kollégáknak, hogy itt vannak még. Még négyen itt vannak. Mónika, önné szó, szó, hogy levonja a következtetéseket. Tisztelt elnök asszony, hát ez izgalmas lesz. Ez igazán igaz, nehéz lesz az egész nap következményeit levonni, de hát nem is akarok mindent következtetést levonni. De annyit mondhatok, hogy megértettük ma, hogy az intézkedések diverzifikáltnak és differenciáltaknak kell lenniük. Nem szabad, hogy általános tézisekben hagyatkozzunk. Több témával foglalkoztunk, a visszatérőkkel. Itt is mindenkit egyénileg meg kell vizsgálni, életkor alapján, az alapján, hogy mit tett. Mit élt meg, mit élt át, és mit cselekedett specifikus koncepciókat kell kidolgoznunk a gyermekek tekintetében, akik visszatérnek az EU-ba, nem tudjuk milyen háttérből térnek vissza, mit tapasztaltak, mit éltek meg, már radikalizálódtak, vagy pedig eh, még túl kicsik voltak ahhoz, hogy a radikalizáció gyanúja felmerüljön. Egy szóval egyéni profilokat kell kialakítani a börtönök kapcsán nagyon világosá vált a mai munka során, hogy a munka nem a börtönökön kívül kell, hogy kezdődjön, hanem a börtönökön belül, de meg kell előzni persze ezt, hogy bárki börtönbe kerüljön. És így lehetünk csupán sikeresek. A korai eh, megelőzés és az integráció kell, hogy fontos legyen, de világos határokat kell hozni, húzni azokkal szemben, akik nem integrálódnak, akik um, csoportként igyekszenek csapdába hajtani a fiatalokat, és eltávolítani őket a társadalomtól, a barátaiktól, a családjuktól, a környezetüktől. Keresik a gyenge pontjaikat, és ezeket kiaknázva próbálják őket megszólítani, csapdába csalni és tisztességtelen célra használni őket, bármi is legyen a tisztességtelen cél. Ezzel is foglalkoznunk kell, de azzal is, hogy az iszlám extrém szélsőséges értelmezése ö, próbálja kontextusból kiragadni az iszlámot és a, a tanítást a saját céljaira instrumentalizálni az iszlámnak csak 4 százalékát használják, és nem a teljes értelmezői skálát. Ezt is látnunk kell ezt a jelenséget, és fel kell lépnünk ellene, de ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk a saját európai értékeinkről. Köszönöm a Zsidó Múzeum képviselőjének, aki eljött hozzánk, hiszem az a koncepció, amelyről ma beszélt, világossá teszi hogy mit értünk nyílt társadalom alatt. Verben für die verschiedenen, äh, dass die Religionen sich gegenseitig az emberek és a régiók és a vallások jó ismerjék meg jobban egymást, és különösen a Zsidó Múzeum fontos szerepet játszhat ebben. Köszönöm szépen, köszönöm az egyetem egyetem képviselőinek jelenlétét, hiszen sokkal több szakértelemre van szükség az egyetemek részéről, hogyha egy integratív társadalmat akarunk képíteni, akkor az elméletet is tisztáznunk kell, annak érdekében, hogy az elmélet tanításait pragmatikusan alkalmazni tudjuk. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljöttek, és valóban még lehet, hogy önökhez fordulok majd előadóként, és kérdéseket intézek önökhöz. Köszönöm szépen. Nos, mi is köszönjük. Fenn, ma kapcsolatban maradunk, köszönjük mi mindenkinek, és köszönöm a kollégáknak, hogy itt voltak, ilyen hosszan részt vettek. Köszönöm persze a polgármester úrnak, és köszönöm a két meghívottunknak a Kari úrnak és a múzeum képviselőjének, hogy itt voltak. Jól kiegészítette egymást ez a három ki, előadás. Valóban az embernek kedve támad újra elmenni Mehelembe. Köszönjük szépen tehát!